Achso. Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollega. Hölgy... Hölgyeim és uraim, néhány alapvető megjegyzést tennék. A biztos már itt van az épületben, tehát már csak másodpercek kérdése lehet. Üdvözlöm Önöket ma reggel, és akkor rögtön a kettes pontról szólnék röviden. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése, vagy valamilyen óhaja a napi rendel kapcsolatban? Nincsen. Másodszorban bejelentéseim vannak, kevés, de van. És a figyelmüket szeretném felhívni. Először is az úgynevezett ITC útmutatókhoz a komitológiával kapcsolatban Rübich úr kifogást emelt a komitológiai eljárás tekintetében. Délután a koordinátorokkal megvitatjuk majd a kérdést, hogy meglássuk, hogy mit tehetünk. Nem egyszerű, hogyha találunk valamilyen lehetőséget, hogy az intézkedéseinket elküldjük e-mailben, az esetleg jó lenne, de május 4-én az ITRE ülésen viszont határozunk is egy állásfoglalásról. Tehát akkor most elmondhatom, hogy lehet, hogy ez így lesz. Második, a negyediki, ötödiki ülésünk kezdete egy kicsit később lesz, hát gondolom ennek nem, nem haragszanak emiatt, de Krúz asszony a mai látogatását elhalasztotta, és május 4-én is arra kért, hogy halasszuk el, tehát az egyes pontot kihagyjuk, és tízkor kezdünk, ez az a legegyszerűbb. Akkor tíz óra iszhatnak még egyet. Az mindenkinek segít majd. Vagy az vagy a reggelinél egy kicsit tovább ülnek. A harmadik megjegyzésem, de lehet, hogy már hallották a Strasburgi helyzet miatt, hogy nem szavazhattunk, amit a mai napig nem fogok fel, hogy miért nem, de ez egy személyes megjegyzés. Tehát Strasbourgban nem szabadott szavaznunk, éppen ezért lesz egy külön ülésünk. Nagyon kevés dologról szavazunk, és ötödikét szemeltük ki 8 óra 45-kor. Azért, mert az összes többi ülés időpontja már megvan, mindenkinek megvannak az időpontja, egy fél órára lesz összesen szükségünk. Tehát május 11-e 8 óra 45. Május 11-e 8 óra 45. Remélem, hogy eljönnek annyian, hogy legalább szavazóképesek legyünk. Tehát 8 óra 45-től maximum 9 óra 15-ig egy rövid szavazást tartunk, és itt a Monde irányelvről szavazunk, és még két pontról, amiről Strasbourgban szavazunk kellett volna, valószínűleg öt percig fog az egész szavazást tartani, de meg kell tennünk. Hogyha időben a plenáris akarunk érni, egy kicsit nyomás alatt vagyunk, de ez szükséges lesz. Döntenünk kell azon a napon. A harmadik napirendi pont, és itt már kihagy az agyam, de a február 22-23-i jegyzőkönyv jóváhagyása. Valakinek van óhaja, hogy megváltoztassuk a jegyzőkönyvet, vagy valamit hozzáfűzünk? Nem? Akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. És a hármas napi rendi ponton is túl vagyunk. Én is kikészültem, mert már semmi nem jut eszembe, mert most a negyedik pont következik, és várjuk a biztost áprilisban szerettük volna a biztosról az összes időpontot megbeszélni, hiszen az elnök a konferenciája is kérte ezt, de nagyon fontos az, hogy beszéljünk a biztossal a szakbizottságban, mielőtt elindítjuk a vitánkat a munkaprogramunkról. Megszoktuk azt, hogy először is döntés hozunk, és utána vitázunk, de szerintem egy kicsit észszerűbb először vitát tartani, és utána dönteni és nem haszontalan megismerni a bizottság munkaprogramját, hiszen most a jövőben is teljesen konkrét javaslatok születnek majd. Ebben az összefüggésben emlékeztetnék arra, hogy volt tegnap egy ülés Ló főigazgatóval a cselekvési tervről. Számos kolléga itt volt, szerencsére egy külön, egy rendkívüli ülés volt. És itt ismét beszéltünk a menetrendünkről különböző véleményeket hallhattunk, mivel a bizottság eh, késlekedik, tehát később kapjuk meg a munkaprogramját. És a vendégünk azt mondta, hogy ha a szakbizottság feltétlenül akarja, akkor egy köztes jelentést már most előterjeszthetünk, de még nem vagyunk készek. Ez a személyes felfogásom, hogy nincsen értelme egy eh, nem érdemi köztes jelentés létrehozni, mert az nem tartalmaz semmit. Fogadjuk el, hogy később jön a jelentés, de rendes kiértékelésen alapul majd, akkor beszélhetünk az intézkedésekről. Egyszerűen idő gazdaságilag sokkal hasznosabb. Tehát mielőtt döntünk, azért legyen előtte egy vizsgálat, és legyen előtte egy eszmecsere utána tényleg céltudatosan dönthetünk. Ez a lehető legutolsó információ, ez volt minden, de most akkor egy kis szünetet tartunk. Hölgyeim és uraim, nem tudom, <laughs> semmi nem jut eszembe. Énekelhetnénk esetleg közösen, de hát nem tudom, hogy az milyen lenne. Igen, tessék? lehetne előre hozni egy-két pontot a szavazás, de hát nincsenek itt a kollégák, akik a szavazásra jönnének, hát ez sem egy sajnos. A biztos, biztosnak, biztos probléma, hogy tízkor kezdjük a szavazást. Tehát aki most jelentkezne, az jelentkezzen. Mert még nem tudjuk, hogy ki mit mondhat, tehát aki jelentkezni akar, az most jelentkezzen mert szerintem akik most pontosan eljöttek, megérdemlik azt, hogy elsőként kapjanak szót. Orasszony, Winkler, ula, Winkler úr, egy listát, összeírna egy listát a jelentkezőkről? Hall, Winkler, és ott egy kolléga, Udi, Tója. Négy, az első. Rendben. Ők teszik fel az első kérdéseket. Hmm, csodálatos. Már most tudjuk, hogy milyen kérdéseket teszünk fel, azt se tudjuk, hogy mit mond. Na, na jó, de hát ez vicc volt. Komolyra fordítjuk a szót. Akkor üdvözlöm sorainkban ismét Tajáni biztost. Ő az első biztos, aki eljön hozzánk, és a cselekvési programját, a munkaprogramját bemutatja nekünk. Utána megvitatjuk ezt. Az a problémánk, hogy tízkor szavaznunk kell, tehát most nem szeretném szaporítani a szót, hanem rögtön átadnám Tájáni biztosnak a szót, és utána hallhatja kérdéseinket. Biztos úr, öné a szó. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a késésért, de a bizottságtól gyalog kellett jönnöm, mert egy tüntetés van, amely megzavarta a közlekedést. Nos, hát akkor térjünk rá azonnal a fontos dolgokra. A bizottság hozott egy döntést ma reggel egy nagyon fontos ágazatot érintően, nevezetesen a gépjárművek, az autóipara kapcsolatosan. Ahogy tudják, én nekem mindig nagy öröm számomra, hogyha eljöhetek ide a parlamentbe. 15 évig dolgoztam itt a parlamentben, és ez az időszak a politikai életem egy nagyon fontos részét képezte. Tehát minden alkalommal, amikor itt vagyok, idejövök, akkor valóban boldog vagyok, és találkozhatok azokkal a kollégákkal, akikkel valaha együtt dolgoztam. Ma szeretném önöknek bemutatni, hogy mi is a munkaprogram, a milyen munkaprogramot fogadott el jogalkotás szintjén március 4-én a bizottság, és mik a fő politikai irányvonalak, amelyeket a bizottság meghatározott a európai szinten, mik a 2015-ig szóló stratégiák, ami engem illet kimondottan, akkor szeretném Szeretnék kronológiai sorrendet felállítani, és azzal zárnám majd, hogy a bizottság ma 8 órakor elfogadott egy írásos közleményt, Ö, és ez, erről majd itt most az Európai Parlamentnek is fogok szólni. 2010-el kapcsolatosan melyek a stratégiai kezdeményezések? Hát először is, ahogy önök is látták már és tudják a 2020-as stratégiai dokumentummal kapcsolatosan egy új fajta ipari politikát szeretnénk bevezetni, amely hatékony, inkluzív politika lenne. Lehetővé tenni a sokféleséget, a versenyt Európában integrált, horizontális, innovatív, fenntartható politikának kell lennie az új politikának, támogatnia kell a KKV-kat, stratégiai szerepet kell játszania a globalizált energia felhasználás területén. Továbbá strukturális reformokra is szükség van az európai vállalatok számára biztosítani kell a versenyképességet. Fontos a vállalatok szintjén a jó kormányzás. Ehhez természetesen megfelelő intézkedésekre van szükség, és hogyha arra szükség van, akkor strukturális reformokat kell elvégezni a hatékonyság növelése érdekében. A piacon piacon szintén fejleszteni kell a kis és középvállalkozások szerepét. Egy valódi európai, koordinált, szolidáris gazdaságot kell megvalósítanunk. Most látjuk, hogy mennyire fontos a szolidaritás az európai gazdaságban, ami a szállítókat illeti a, például a gépjárműiparban is. Itt is új mentalitásra van szükség. Ahogy mondtam, ma, délel, ma reggel már elfogadott egy dokumentumot, egy közleményt a bizottság a tisztább és hatékonyabb gépkocsi érdekében. Elnökünk Barozó úr arról döntött, hogy létrehoz egy biztosi csoportot, amely csoport koordinálni fogja politikai szinten is azokat a javaslatokat, amelyek benne lesznek eh, ebben a, amelyek benne vannak ebben a közleményben, és amelyek érintik majd a különböző ipari ágazatokat. Eh, természetesen eh, nagy örömmel veszem az önök ötleteit, javaslatait, gondolatait e témával kapcsolatosan akár Strasbourgban, ha találkozunk, vagy hogyha e, a képviselőkkel személyesen találkozom, vagy pedig itt a szakbizottságban. Ami a közlemény elfogadását e, e, érinti, ezt kísérni fogja majd az a konferencia, amely hétfőn volt, és részt vettek rajta a több szakértő, valamint az önök szakbizottságának elnöke is részt vett ezen a konferencián. Köszönetet is mondok neki, ez egy fontos ö, találkozó volt, amelyen részt vett a spanyol ö, miniszter is, ö, valamint Almunia kollégánk is. A ö, Második javaslatom, stratégiai javaslat a kutatással és az innovációval, az újítással foglalkozik. Mindenképpen fontos a kutatást közelíteni az ipari termeléshez, a hatékonysághoz, a versenyhez, ősszel szeretnénk egy közleményt kiadni e témával kapcsolatosan. Itt nem csak a kutatók, hanem a felhasználók, az ipari ágazatok, a KKV-k szerepéről is szeretnénk majd szólni úgy gondoljuk, hogy ez egy új kezdeményezés lesz amely elősegíti, hogy a KKV-kat finanszírozzák, támogassák az újításaikban. Természetesen, ami a pénzügyi piacokat illeti, elég nagy a kockázat, azonban az újításokra mindenképpen sokkal több pénzt kell szentelni, szánni új terveket kell kidolgozni az innováció területén, valamint a szabványosítás területén is nagyon fontos kidolgozni új szabályokat. Erre ezt is őszig meg szeretnénk valósítani. Azt szeretnénk ezáltal is elérni, hogy hatékonyabb és integráltabb legyen az európai gazdaság. A export szabályok és szabványok is fejlesztése kerülnek, itt harmadik országok felé való export, transatlanti exportra gondolunk. No, a KKV-kkal kapcsolatosan létezik már a Small Business Act, ez az irányelv, és ennek nagyon nagy sikere eh, volt bizonyos tagállamokban, bizonyos tagállamokban azonban nem. Volt, ahol lehetett eh, ezzel az irányelvel csökkenteni a bürokráciát, eh, volt, ahol haladásra került sor, de mindenképpen fontos számunkra az, hogy a KKV-k számára biztosítsuk a megfelelő munkakörülményeket. Madridban lesz egy találkozó, amely felül fogja vizsgálni ennek az irányelvnek a különböző aspektusait. Minél előbb kell megegyeznünk abban, hogy milyen eredményeket kell alapul véve venni a fejlődéshez a, annak érdekében, hogy a Small Business Act végrehajtása hatékony legyen. Most már egy év telt el mm, azóta, amióta elfogadta a bizottság első olvasatban ezt az irányelvet. Én felkérem a parlamentet, hogy járuljon hozzá a pozitív megoldáshoz már csak azért is, mert ez, ezzel most már szinte egy évet elvesztettünk, ugye most még csak az első olvasatnál tartunk, és látjuk, hogy a válság sok területen növekszik, úgyhogy fel kell gyorsítanunk mindenképpen a munkát. Van egy másik fontos téma, a, amely a vállalkozókat érinti. Ez egy olyan kezdeményezés, amely számomra nagyon fontos, és amely területen növekedést érhetünk el, 2009-ben nagyon fontos különböző tárgyalásokra került sor vállalkozási szinten. Itt erre az évre 200 különböző csereprogramot tervezünk, az Erasmus program szerepe is nagyon fontos ezen a területen, és két év múlva szeretnénk stabilizálni ezt a rendszert. Az éghajlat, a klímaváltozás sal is foglalkoznunk kell. A Lisszaboni szerződés egy teljesen speciális hatáskört biztosít a bizottságnak és a parlamentnek is az űrkutatás is fel kell gyorsítanunk. Az űrkutatással kapcsolatos politikában is ki kell dolgozni a főbb jövőbeni tevékenységeket. Ezen év két szeptemberéig mindenképpen egy jogalkotási indítvány tervezettel fogunk elő előjönni egy 2020-ig szóló űrkutatási táblati terve lesz ez a program. A Galileo GMS programok is fejlesztése kell, hogy kerüljenek, és ezekhez a programokhoz mindenképpen megfelelő finanszírozási eszközök erre van szükség. Néhány hónappal ezelőtt már elmondtam, hogy én semmiféle olyan döntést nem szeretnék hozni, amely amelyeket úgy, tehát úgy hoznék meg, hogy nem hallgatom meg a parlament képviselőinek a véleményét. Tehát az a szándékom, hogy mielőtt például a Galileo program felülvizsgálatára kerül sor. Én mindenképpen meghallgatom a parlament véleményét, és csak utána hozom meg a mm, döntéseimet. Még a nyár előtt szeretném ezt megvalósítani. A Galileo program mindenképpen egy fontos és bizalmas jellegű csereprogramokat valósít meg, és lehetővé teszi, hogy jobban koordináljuk a különböző szolgáltatásokat, a bizottság különböző szolgálatai is megkapták már tőlem az utasításokat annak érdekében, hogy elmélyültebben tanulmányozzák a, ezt a folyamatot. Volt egy másik fontos téma, ez pedig a nyersanyagokkal foglalkozik. Az Európai Unió jelentős mértékben függ a nyersanyag importtól, ugye ezt tudjuk, itt a fém nyersanyagokra is gondolunk. Ahogy már 2009-ben is bekövet, a miniszterek tanácsa elfogadta a bizottság közleményét a nyersanyagokról. Hozzáférés a nyersanyagokhoz európai szinten, hozzáférés a nyersanyagokhoz Európán kívül, valamint a nyersanyagok szintjén a megújuló energiák felhasználása. Tehát ez három nagyon fontos terület elemezni kellett ezeket a területeket a jelenlegi gazdaság és pénzügyi válságban, annak érdekében, hogy fenntarthatóvá tehessék az európai gazdaságot hosszú távon. A bizottság, a biztos Addis Abebában találkozik majd partnereivel, és e, ezekről a témákról is szó lesz ami a több éves programokat illeti. Hát elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszan szólok, de nagyon-nagyon sok mindent kezdtünk el, sok a feladatunk, és hát mindenről szeretnék röviden szólni. a keretprogrammal kapcsolatosan, tehát a, keret, a verseny keretprogrammal kapcsolatosan el kell mondani, hogy itt jók az eredmények, én elégedett vagyok, annak ellenére, hogy korlátozottak voltak a pénzügyi lehetőségek, de segíteni tudtunk a KKV-kon Európában. a vállalatok szociális felelősség, felelősségét illetően. Ahogy már mondtam, a meghallgatás során is nagyon fontos a stratégiai politika szempontjából megvalósítani a jó versenyt, a versenyképességet a vállalatainkban, a gazdasági rendszerünkben természetesen a polgárok bizalma csökkent a jelenlegi válság miatt. Aztán vannak más témák, amelyek szintjén már vannak eredmények. Ez a, például a REACH program és téma ez. A REACH továbbra is az én egyik prioritásom marad, és remélem, hogy sikereket érek el majd ezzel kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos a november 30-áig bevezetendő regisztrációs rendszer, és szeretnénk sikereket elérni ezen a területen. Ami a meghallgatást illeti, én azt kértem a szolgálatomtól, hogy végezzenek ellenzéseket annak érdekében, hogy milyen területen lehetne még sikereket elérni. A vállalatok és elsősorban a kis és középszintű vállalatok számára biztosítani kell a RICS programon belül a hatékonyabb regisztrációs rendszert. Pomocsnik úr is ő beszélt már erről a múlt hónapban Helsinki-ben. Tehát itt a regisztrációs, a különböző kritériumok, az átláthatóság, a jogi biztonság nagyon fontos a KKV-k számára az engedélyezések szintje szintén az egyik fontos eleme ennek a folyamatnak. A KKV-k számára lehetővé kell tenni, hogy sokkal könnyebben kaphassanak engedélyeket. Most pedig szeretnék még néhány dolgot hozzáadni az elhangzottakhoz. Tehát hoztunk egy döntést ma reggel. Erről van egy írott közlemény is ez a bizottság közleménye, amelyet a parlament és a tanács is meg fog kapni. Itt, a, ahogy mondtam már, a gépjárművekkel kapcsolatos döntésről van szó, a tiszta gépjárművek, hatékonyabb gépjárművek gyártásával kapcsolatosan a szubszidiaritás elvét vettük alapul azt úgy gondolom, hogy a, az pozitív tény, hogy az elektronikus gépkocsik, gépjárművek Franciaországban, Dániában, Portugáliában, Spanyolországban ö, is ö, nagy figyelmet kaptak, ugyanis technológiai szinten megvalósíthatók, a CO2 kibocsátást csökkentenék, és természetesen még nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a, az új típusú gépkocsit mindenképpen fejleszünk, megfelelő motorok, motorok gyártására van szükség, a CO2 csökkentésre, és így tovább javasolni kell természetesen pénzügyi ösztönzőket is, meg kell határozni a különböző célkitűzéseket, az európai szociális alap, pénzügyi és szociális alap számára is, tehát azzal kapcsolatosan, hogy milyen kihatásai lehetnek az elektronikus vagy elektromos gépkocsiknak szemben a régi hagyományos gépkocsikkal. Ami az elektromos gépkocsikat illeti, európai szinten kell bátorítani a ezen gépkocsik fejlesztését. Pénzügyi ösztönzőkre, megfelelő szab, szabályokra van szükség ezen a területen is. Sőt, az is fontos, hogy ezen a területen ne egyéni, nemzeti döntések szülessenek. Együtt kell működnünk ezen a területen. Ez egy olyan stratégia, amelyet értékelhetnek már ma a képviselők. Két alapja van ennek a stratégiának. Először is a motorok javítása, tehát a gépkocsi motorok javítása, a, annak érdekében, hogy ez hatékonyabb legyen, tisztább legyen, tehát elektromokos, elektromos ö, motorok legyenek, ezen fogunk dolgozni a KASZ 21 keretén belül is. Tehát ez egy nagy fordulatot jelentene majd a gépjármű ágazatban, és kérem az önök bizalmát E területen is. Elnézést kérek, hogyha egy kicsit hosszan szóltam, szeretnék köszönetet mondani az önök bizalmáért, és szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, önöknek, hogy fogadtak, és rendelkezésükre állok, hogyha vannak kérdései. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Biztos úr, egy kis problémánk van, és pedig az, hogy tízkor szavaznunk kell, de 13-an jelentkeztek. Szerintem akkor Kezdjük el, és 10 óra előtt 10 perccel befejezem, a biztos válaszolhat. Ez az egyik lehetőség, vagy a másik az az, hogy mindenki egy perce korlátozódik, és akkor esetleg mindenki szót kap. Tehát megpróbálhatjuk azt, hogy mindenki egy perc alatt előadja a kérdését. Tehát hagyjuk az udvariaskodást, csak a kérdés. Nagyon jóba vagyunk, nem kell dicsérni, hogy jó előadást tartott, mindenki kérdést tegyen fel. És akkor mindenki felteheti a kérdést, mert hogyha tízkor nem szavazunk, akkor a többi kolléga ül majd tűkön. Tehát Winkler kolléga kap szót. Köszönöm. A kutatásról és az innovációról van szó. Nagyon fontos az, hogy a KKV-k hozzáférjenek ehhez. A korábbi Innovation Act, ami most a kutatás és innovációs terv nevet viseli, hogyan lehet ennek a szellemét valósággá tenni? Tehát a, a kutatás, az innováció és a KKV-k kapcsolata. Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Azt hallottuk, hogy egy task force-ot szeretnének alapítani. Ön hogyan látja ezt a problémát, és hogyan szeretné szabályozni? Köszönöm. Nagyszerű, Odi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon röviden, biztos úr. Mit gondol, milyen hatása lesz a karbontárgyalásoknak a mi ö, iparágazatainkra, itt a világszintű tárgyalásokra gondolok, hogyan lehet iparpolitikai szempontból reagálni annak érdekében, hogy a versenyt egyensúlyban tartsuk. A második témám a, pontosan a versenyel kapcsolatos. A legnagyobb országok preferenciális záradékokat iktatnak be a szerződéseikbe, hogyan lehet a kölcsönösséget biztosítani a nagy szerződések és megállapodások szintjén. Tolja kolléganő. Én nem szeretnék újabb témákat felvetni, ugyanis már elég sok mindenről hallott, hallottunk, de a KKV-k számára azt hiszem, hogy font, a KKV-k témája az európai politikának egy fontos része. A biztos úrnak szeretnék a figyelmébe néhány dolgot ajánlani. Ugye vannak Európában nagyon kis vállalkozások is. Több mint két millió vállalkozásban 10 millióan dolgoznak, tehát ezek nagyon kis vállalkozások, viszont nagyon fontos szerepet játszanak, e, és felhívnám a figyelmét ezekre a nagyon kis vállalatokra, amelyek fontos szerepet játszanak az európai ipar szempontjából. Hol, kolléganő? Commissioner, quick questions. First of all, Biztos úr, gyors kérdésem lenne először is. Az elektromos autók szabványosításával kapcsolatosan kérdezem, hogy az intelligens technológiát támogatja-e? Ez lehetővé tenni a villamos áram, vagy az elektromos áramnak a tárolását. Második Galileo. Tudom, hogy a Galileo az már nem a leg fontos a projekt, egy európai infrastruktúra projektről van szó. Milyen hasz, költséghaszon elezményt fog készíteni? Más infrastruktúra projektekkel szemben, például az európai szupergerinchálózat az északi tengeren, vagy a mediterrán térségben, vagy a megújuló energiaforrások területén, és aztán említette azt, hogy mennyire fontos a a közúti hálózatnak a fejlesztése, gyorsforgalmi utak fejlesztése. E, Galileo, e, e, Kínával kapcsolatban ott volt egy konfliktus Galileo és a kínai program között, ez megoldódott, de végül pedig a nyersanyagok, a nyersanyagokhoz való hozzáférés a kormányzás kérdése is, és biztosítani kell azt, hogy a kitermelő iparág átláthatóan és hatékonyan működjön, hogy a korrupciót megszüntessük, és itt erősíteni kell a kormányzási struktúrákat Európán kívüli országokban. Kavályó asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A vállalkozási projekt, illetve az Erasmus program nagyon fontos a fiatalok számára. Biztosítanunk kell, hogy ez növekedjen, kiterjedjen. Tudom, hogy 2011-re 1200 akciót terveznek, ebben a programban az ipart is, az iparnak is fontos szerepe van, nem csak a szolgáltatásoknak és az üzleti tevékenységnek. Nagyon örülök annak, hogy a nyilat elkészült a tiszta járművekről szóló nyilatkozat. Nagyon fontos, hogy versenyképesek legyünk Európában ezen a területen, és köszönöm szépen, Frankó kollega. Monsieur le commissaire. Biztos úr, szeretném tudni, hogy mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy a határokon átnyúló együttműködést elősegítse a kis és középvállalkozások terén. Továbbá hogyan a szándékozik támogatni a KKV-kat és a mikrovállalkozásokat a mediterrán térségben? Angelika Nibler. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Biztos úr, két megjegyzésem lenne és kérdésem. Először is a zöld gépjármű kezdeményezését támogatom, ez nagyon tetszik nekem. Nagyon tetszik az is, hogy nem csak az elektromos autókra kell, e- autókra kell ezt kiterjeszteni, hanem szélesebb körben, és az Európai Bizottság technológia semleges ösvényt szeretne követni. A kérdésem, hogyan látja azt, hogy Európa öm, milyen helyzetben van a többi régióval szemben? A kínaiak és az amerikaiak masszívan ruháznak be ebbe az iparba, ebbe az iparágba. A második kérdésem, hogyha európai pénzeszközöket fordítunk a zöld gépjárművek támogatására, akkor én azt kérem, hogy inkább a kutatás és az innováció felé mozduljunk el, ebbe ruházzunk be, és ne azon gondolkodjunk, hogy hogyan lehetne a vásárlási ösztönzőket megteremteni. Másodszor, innováció orientált kutatás. Winkler kollega is említette ezt. Én szeretném kérni azt, hogy a kutatási biztossal működjenek együtt, ne csak az alapkutatást, hanem az innovációs megközelítést helyezzék a támogatások homlokterében. Léna Ek. Köszönöm. Itt a különféle frakciókat képviseljük, és szóltunk a gazdaság élénkítő tervről. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság hajlandó betartani ígéreteit, amikor a gazdaság élénkítő tervről van szó. Ezen kívül itt a pénz 50%-a még nem érkezett meg a SZET terv esetében, és harmadsorban mikor lesznek eh, a Európai Unióban az elektromos autók konnektorai egységesek? Rier Madurell asszony. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr azt mondta, hogy a bizottság szeretne foglalkozni a zöld autó problémájával, és pedig technológiailag semleges szempontból. Azonban ez az elektronikus autó már eléggé előre haladott állapotban van, számos modell létezik, és ezek nem sokára piacra is kerülnének. Nem gondolja, hogy az elektromos autó Európában sokkal korábban bevezethető, mint más meghajtási formák. Most pedig az innovációról szólnék, nyilván verseny szorgalmazó dolog ez, de, arról, de sokkal kevesebbet beszélünk az elnemzetközi esedésről. Hát ezek a gyárak új termékekre szakosodnak, és új piacok is megnyílnak nekik. Tehát ez azt jelenti, hogy nemzetközi esedik ez a téma. Bütikófer kolléga, köszönöm elnök úr, biztos úr, örültem, hogy a norma politika esetében, a szabványpolitika esetében megemlítette a transatlanti aspektust is. Korábban Ferhoigen biztos volt a transatlanti gazdasági tanács felelőse. Most de Hacht kolléga kapta meg ezt a posztot. De szerintem nagyon fontos, hogy ön is figyel arra a kérdésre, hogy milyen normáink legyenek, ezeket közösen állapítjuk meg. Kérdésem pedig az, hogy milyen prioritást élvez az Európai Unió transatlanti párbeszédben. A, beszélt a Small Business Actről, és ebben eh, az esetben a késedelmes fizetésekre is utalnék. Én szorgalmaznám azt, hogy a bizottság, és főleg ön tudomásul veszi, hogy nem csak a parlament különböző frakciói, hanem főleg a kis és középvállalatok is szorgalmazzák azt, hogy ez az irányelv az üzletről üzletre fűződő kapcsolatokat is befolyásolja. Encsuk kolléga? Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést a biztos úrnak. A bizottságnak szándéka -e az, hogy ő speciális finanszírozási eszközöket szentel az online tevékenységek számára. Van egy új pénzügyi eszköz, amelyet március 8-án fogadtak el. Ezt külön kell kezelni, ezt az új pénzügyi eszközöt a többitől. Ez a második kérdés. Továbbá szeretném tudni, hogy Tajani biztos úr a hétfői konferencián elmondta, hogy ott volt, és mi, mi, milyen konklúziókat lehet levonni a konferenciából? Pada kollega. A 2020-as stratégiában az alacsony szénkibocsátású hatékony gazdaság nagyon fontos szerepet kap. Ezzel egy időben, ha megnézzük a 2010-es munkaprogramot, nem igazán látom prioritásként ezt a témát. Erről mi a véleménye? Valéán kollega. Uh, thank you. Commissioner. Köszönöm szépen. Képviselő, biztos úr, a az ásványi anyagok, nyersanyagok kérdésében. Kérdezem, hogy az Európai Bizottságnak van-e általános álláspontja az Európai Unióban meglévő forrásokkal kapcsolatban, illetve hogyan kívánja támogatni a kitermelőipart. A kitermelőipar nagyon nagy nehézségekkel küzdködik, nem igazán tudnak hozzáférni olyan területekhez, amelyeket az Európai Unió környezetvédelmi joga véd. Ezzel kapcsolatban mit gondol arról, hogy a, az Európai Parlament kezdeményezi a e, a cián használatát az aranymányászatban, amiről jövő héten fogunk szavazni. Erről mi a véleménye? Tisztelt biztos úr, a biztonsági kutatási program az egyik legnagyobb program, az Európai Parlament ezt mindig is támogatta, a tanács egyharmaddal megkurtította az összegeket, és mi ezt visszaadtuk, ezt a pénzt. Két kérdésem van. Egyrészt a kutatási program jövőjét hogyan látja? Egyre több a közös téma az amerikaiakkal. Az amerikaiak éppen, ami az internet biztonságát illeti, szeretnének az európaiakkal szabályosítási párbeszédet folytatni. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye másodszor? Az Európai Bizottság, az Európai Parlament támogatta az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint a a katonai és a civil kutatást külön kell választani. Bár most azt látjuk, hogy a tanácsadó testületben előkészítő intézkedéseket kezdenének a, a katonai kutatás szempontjából. Nem gondolja-e, hogy továbbra is fenn kellene tartani a katonai és a civil kutatásnak a szétválasztását? Nem lenne jobb az Enézának adni ezt a kutatást, mint az Edának? Köszönöm szépen, Tika Olszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, itt vagyok, itt ülök. Annak érdekében, hogy az Európai Unión belül meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, fejleszteni kell az iparágazatokat, zöldebbé kell tenni azokat, és tiszteletben kell tartani a kiotói egyezmény különböző rendelkezéseit, sőt a kiotói egyezmény utáni időszak rendelkezéseit. Hogyan lehet modernizálni az ipari vállalatokat? A második kérdésem az e-invoicing-gel kapcsolatos. Ezzel kapcsolatosan mit tesz a bizottság? Köszönöm szépen, hogy betartották a hozzászólási időt, és most megadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden mindenkinek válaszolni aztán majd Strasbourgban is találkozhatunk, és ott részletesebben tudok bizonyos fontosabb témákról önökkel beszélni. Tehát, ahogy már mondtam, mindig rendelkezésükre állok. Tehát Winkler és Franco képviselők a hitelforrásokhoz való hozzáférésről szóltak. Minden kezdeményezést támogatunk, amelyek a KKV-kat támogatják. Van, ahogy mondtunk, már egy pénzügyi, új pénzügyi eszközünk, valamint szerződésünk a különböző bankokkal. Optimizálni szeretnénk mindenképpen, tehát ezt a folyamatot szeretnénk a kockázati tőke területén is egy jelentős piacot elérni. Az európai gazdasági növekedés fejlesztése prioritásunk. Találkoztam nemrégiben az Európai Bank elnökével, Mástett úrral, és eszmét cseréltünk a jelenlegi helyzetről, valamint tanulmányoztuk, hogy milyen új pénzügyi lehetőségeket, eszközöket lehet bevezetni 2013 után. Májusban lesz egy fórum a KKV-król, az egyik téma nevezetesen az, hogy hogyan férhetnek hozzá a hitelforrásokhoz a KKV-k bürokrácia nélkül, és egyetértek Winkler képviselővel annak érdekében, eh, hogy eh, megfelelő válaszokat adhassunk a eh, problémákra. És mint biztos, ugye fontos a Marco Polo program, ezt, ezt tudjuk, a közlekedési biztos is már valószínűleg szólt erről ez is az egyik fontos eleme a fejlesztésnek. Tegnap is volt arról szó, hogy administratív könnyítésekre van szükség. Tehát mindent megteszünk ezen a területen. Odi úr egy olyan problémát vetett fel, amelyet már felvetettek egy, a meghallgatáson is, felvetett egy kollégája a meghallgatáson, Persze, ez egy fontos téma, de hogyha az az ön kérdése, hogy én az adót támogatom, vagy nem, akkor én azt válaszolom, hogy nincs kizárva a rendeletből. Tehát természetesen ez nincs kizárva. Én azt mondanám inkább, hogy semleges vagyok. Tolja a képviselő asszony egy olyan témára hívta fel a figyelmet, amely ugye a kis és középvállalkozásokkal, a mikrovállalkozásokkal foglalkozik. Én azt hiszem, hogy ez a téma nagyon aktuális ma, és szociális szempontból is nagyon érdekes téma lehet. Erről már beszéltem az én meghallgatásomon is, és elmondtam, hogy kötelezettséget vállalok, és támogatni fogom ezt az ágazatot a vállalkozások területén, ugyanis ennek nagyon fontosak a szociális vonatkozásai is. A nagy vállalkozásoktól kezdve egészen a kis családi vállalkozásokig figyelmet fogok szentelni minden típusú vállalkozásnak és tevékenységnek. Amit pedig Kárványú képviselő kérdését illeti, a szándékom az, hogy az Erasmus programot a vállalkozók számára egy állandó programmá alakítsam át. Ez a program, ezt a programot felül kell ma viz, felül kell vizsgálni a 2012-es évre mindenképpen el kell érnünk a 7000 millió eurót, 2013-ra a 8 milliót, ma pedig ugye 5 milliónál tartunk. Tehát azt mondhatom, hogy ez a program sokkal nagyobb mozgásteret fog biztosítani majd a jövőben. Azt is nagy öröm számomra, hogy elmondhatom, hogy azok a vállalkozók, akik már részt vettek ebben a programban, nagyon jelentős sikereket értek el. Ami pedig az elektromos gépkocsikat, gépjárműveket illeti. Több parlamenti képviselő szólt, vagy tett fel kérdést a e témával kapcsolatosan. Nagyon szűk most az időm. Többszintű választ kellene adnom. Ugye van, van aki azt kérdezte, hogy az elektromos gépkocsikat szeretnénk inkább fejleszteni, vagy semlegesek vagyunk ezen a területen. Hát önök tudják azt, hogy a spanyol elnökség szinte zászlajára tűzte az elektromos autók témáját, és ma reggel hoztuk meg ezt a fontos döntést, amiről szó volt, tehát ugye mindenképpen teret kell adni az elektromos és a hibrid gépkocsiknak. Természetesen az infrastruktúrát fejleszteni kell ezen a, ennek érdekében, az elektromos gépkocsik ügye nagyon sok országban fontossá vált, Oroszországban, Kínában. Az USA-ban például, az USA-nak például a Fiat már gyárt elektromos autókat, de Európában, Európának még ezt nem gyártja. Én azt kérdeztem a Fiat vezetőitől, hogy miért nem gyártanak elektromos autót Európának is. Erre azt mondták, hogy hát ez költség függő de minél több lesz majd a választási lehetőség, az opció, hát azon fogunk dolgozni, hogy megvalósítsuk ezt a programot. Ugye itt két alap létezik. Az egyik, ugye az elektromos gépkocsik motorja, amely csökkenteni a különböző kibocsátásokat, és elsősorban rövid távon. Aztán ott van a második alap, az pedig, hogy Eh, hogy minél kevesebb eh, szennyező eh, gépjármű közlekedjen, tehát itt hidrogén alapú gépjárművekről lenne szó. Tehát ezeket természetesen még elemezni kell. Nos, hát... Ecco, sullo Small Business Act continueremo. No, a Small Business act kapcsolatosan, sőt, azt nem tudom, hogy egy képviselő asszony, vagy igen, még az elektromos gépkocsikra visszatérve, 2010-ben, ebben az évben kijön egy olyan dokumentum, amely felkéri majd a tagállamokat, hogy harmonizálják a tevékenységeiket a az ilyen típusú gépkocsik gyártása szintjén, és itt elsősorban a trans határokon átnyúló közlekedés szempontjából is fontos lenne az elektromos gépjárművek használata az iparágazatban. Mm, szeretne mindenki egy szabványt alkalmazni, és egységes szabályok mentén működni. Ami pedig a kutatási programokat illeti. Én nekem az a véleményem, hogy a kutatás és a fejlesztés nagyon fontos eszközök az újítás területén. Az innováció persze alapvető, éppen ezért a bizottság nagyon rövid időn belül előkészít egy olyan új nyilatkozatot vagy dokumentumot, amely foglalkozik a jövőbeni pénzügyi eszközökkel, a szolgálataim foglalkoznak már a témával. Itt mindenképpen változásra kerül sor a iparpolitikában, mert hogyha azt mondjuk, hogy az iparpolitika központi szerepet játszik a 2020-as stratégiában, akkor természetesen konkrét tevékenységekre, akciókra, programokra van szükség. Fontos, hogy ha versenyképesek akarunk maradni, akkor a vállalataink nak meg kell újulniuk, újítaniuk kell, és akkor fejleszteni kell a kutatást is. Most nem egyedül döntök természetesen mind erről, de én elköteleztem magam amellett, hogy mindenképpen fejleszem a költségvetést, hogy növeljem a költségvetést az innovációra, a kutatás és a fejlesztésre. Ami a vállalataink versenyképességet illeti. Sok képviselő aláhúzta, hogy mennyire fontos a nyersanyagok szerepe. Természetesen aggasztó a, ez a téma, ugyanis nagyon sok iparágból kapjuk az információkat a nehézségekről. Sőt, én találkoztam nagyon sok vállalkozóval a különböző ágazatokból, és elmondták, hogy mennyire aggasztja őket a jelenlegi helyzet, hogy kétségeik vannak, Európán kívüli nyersanyagokkal kapcsolatosan. Ugye például van, ahol monopóliumok léteznek, aztán a hétfői találkozón is visszatértünk erre a témára, mindenki megegyezett abban, hogy nagyon fontos a KKV-k fejlesztése, és ahogy az önök elnöke is megerősítheti ezt, a szakértők az iparágazatokból, a közgazdasági szakértők mind ott voltak, és mind elmondták azt, hogy fontos a 2020-as európai stratégia, és hogy mindenképpen egy változásra van szükség az európai gazdaságban, egy átállásra van szükség, a szolgáltatások felé kell nyitni. Ezen a területen a KKV-k is nagyon fontos szerepeket játszhatnak. Természetesen itt nem arról van szó, hogy bizonyos szolgáltatásokat ezentúl csak KKV-k láthatnak el, és más nem, de mindenképpen támogatjuk a KKV-kat. Most is fontos politikai, gazdasági kihívások vannak, amelyekkel foglalkozni kell. A, az nyersanyagok problémáit illetően harmadik országokkal kapcsolatban nem említettem részletesebben az Addis Abebai találkozót az Afrikai Unióval. Persze történnek furcsa dolgok, de foglalkozni kell a nyersanyag problémákkal, tehát Addis Abebában fel is vettem ezt a problémát, ugyanis számunkra alapvető, hogy egy olyan Afrika politikát fejleszünk, amely nem egy neokoloniális politika, hanem a politikai stabilitást próbáljuk meg elősegíteni Euró Afrikában is. Tehát azt szeretnénk, hogyha a legkülönbözőbb iparágazatokban versenyképesek lehetnénk európai szinten is, és a know-how, a minőség is exportálható legyen. Tehát, hogyha mi szakértőink, szakembereink elmennek Afrikába dolgozni, akkor ott ezt biztosítsák. Amikor egy évvel ezelőtt Nápolyban megszerveztem egy kétnapos tanácskozást, egy Af- Afrika témában. Egy afrikai vezető azt mondta, hogy az lenne a fontos, hogy infrastruktúrát fejleszen Európa Afrikában. Hogyha például a a sivatagban egy vasút hálózatot építenek ki, akkor ugye megnézik, hogy mi van a sivatagban, mi van a a talaj alatt, van-e valamilyen nyersanyag, és így tovább, de e, mindez akkor az önöké marad. Nekünk, afrikainak, kaiaknak is kellene valamit biztosítani a versenyszintjén. Tehát a nyersanyagok nagyon fontosak. Aztán e, a minap e, tettem egy javaslatot egy konferencián a nyersanyag hiány szintjén nevezetesen, hogy hogyan lehetne jobban felhasználni a már létező nyersanyagokat, hogyan lehet esetleg bizonyos nyersanyagokat másokkal helyettesíteni, vannak különböző tanulmányok ezzel kapcsolatosan, környezetvédelmi megfontolások szintjén is, aztán a kitermelő tevékenységek, bányászati tevékenységek területén is, ami a a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos irányelvet illeti, a tubi-tubi témát is felvetették, ezzel kapcsolatosan már a koordinátorok is üléseztek, kompromisszumos megoldás született. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum, és az a fontos, hogy a, hogy a parlament mindenképpen diplomatikus tárgyalásokat folytasson a tanácssal, hogy elérje azt, hogy elfogadja a tanács a, a, a parlament állásfoglalását. Én már elmondtam parlamenti képviselőknek, hogy a, ezzel a komprom, én nem ellenzem ezt a kompromisszumos szöveget. Természetesen a tupidú, tupidú ú részét képzi a mi stratégiánknak, és fontos üzenetet küldünk rövid távon a KKV-knak Biztos, hogy a tagállamok részéről lesznek fenntartások, ellenállások, de ezért fontos a tanácssal elérni az egyességet. Én dolgozom ezen, dolgozom azon, hogy első olvasatra előkészítsem ezt a témát. Tehát a parlament, a tanács és a bizottság egy üzenetet kell, hogy küldjenek, jelzéseket kell, hogy küldjenek a KKV-k felé. A stratégia számomra megfelelő, de ez, el kell fogadni ezt a kompromisszumos dokumentumot. Hát vannak még, tudnék még válaszolni bizonyos kérdésekre, akár írásban is megtehetem ezt azon képviselőknek, akiknek nem válaszoltam, vagy nem válaszoltam részletesebben a kérdéseire. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer. Köszönöm szépen! Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy itt volt, másodszorban, hogy ilyen részletekbe menően válaszolt, harmadszorban sorban pedig igazából nagyon jó ezt a mobilitási dolgot, hogy itt bemutatta a bizottságunknak, és remélem a további jó együttműködést. Kedves kolléganők és kollégák, elkezdjük a szavazást. Szeretném megkérni önöket, hogy minél gyorsabban üljenek le a szavazáshoz. Minden frakció figyelt arra, hogy megfelelő számban itt legyenek a képviselőik? Hallgat valaki egyáltalán? Jó, köszönöm. Also, erste Abstimmung. Tehát akkor az első szavazás, és pedig Podimata kolléganő anyagáról szavazunk, van egy kérésem, hogy nagyon rövid nyilatkozatokat tegyünk, és ne hosszú litániát, különben nem leszünk kész a szavazásra. Tehát a kolléganő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, különösen az árnyék jelentéstevőknek, akik részt vettek a vitában, és lehetővé tették, hogy a tárgyalásokat lezárjuk a témában. Szeretném kérni a figyelmüket egy ponttal kapcsolatosan. Ezt már aláhúztam az indoklásomban is. Itt a legutóbbi megállapodásról van szó a címkézéssel kapcsolatosan. Ahogy tudjuk, a megállapodás három energia témát érint, a plusz plusz plusz, a négyes cikk második preambulum bekezdése arról szól, hogy egy felülvizsgálati záradékot kell 2014-ig a szöveghez iktatni. A, az A osztályozás plusz plusz plusz része 2014-ig szintén kiemelése kell, hogy kerüljön, és a bizottsággal már arról tárgyaltam, hogy egy új besorolásra kerül majd sor. Az irányelv plenáris ülési elfogadása során még erre majd visszatér a bizottság. Hasszi kolléganő, de most nem nyitunk vitát. Nagyon rövid leszek, elnök úr. A trilógusban a bizottság szóban bejelentette azt a az értelmezését, amelyre utalt Podimata asszony, tehát hogy a zöldek támogatják a kompromisszumot, ez azért messze van az ideálistól, de gratulálunk az előadó kiváló munkájához, és a zöld frakció pedig a bizottság trilógusban közölt szóbeli bejelentését írásban is kéri. A bizottság bemutatta ezt a, ennek a biztosításnak, a garanciának a megadását a plenárison, és így ez most a zöld frakciónak is megfelelő kompromisszum. Köszönöm. A következő a bizottság. Príza úr. Monsieur le Président, Madame la Rapporteur. Elnök úr, jelentéstevő asszony, én ö, megerősítem ö, Podimata asszony szavait, hogyha arra van szükség, hogy a, az osztályozást felül kell vizsgálni még a keret irányelv elfogadása előtt, akkor meg kell nézni, hogy milyen formában lehet ezt megtenni, írott formában, a plenáris ülésre én úgy gondolom, hogy jobb lenne nem a plenáris ülésen kell erről beszélni, ugyanis ott lesz majd a biztos, és, és ő is biztosíthatja majd a parlamentet, hogy ez az egyedüli értelmezés, amely lehetséges. Nagyon szépen köszönöm. Emlékszem erre a hosszú trilógusra, és tartsuk magunkat ahhoz, amiben megállapodtunk. Tehát most akkor áttérünk a szavazásra, a Podimata jelentést kiszavazza meg. Elektronikusan? Mm, meg kell csinálnunk elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. Closed. Zárom a szavazást. Az eredmény egyhangulag. Gratulálok! Következő szavazás a CICO jelentés. Itt már nem kell ezt még egyszer ragoznunk, elektronikusan szavazunk. Ki szavazza meg? Megnyitom a szavazást. Oké, okay. Eh, csúlyogunk itt. Elnézést. De jelentkezett, jelentkezett aki? Szeretne valamit mondani? Kollégák, vigyázzunk! Nem lehet minden egyes jelentés előtt most vitát nyitni. Tehát, hogyha ezt csináljuk, akkor a jövőben nem szavazunk, csak vitázunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos a szennyező kibocsátások csökkentése érdekében. De elsősorban olyan ágazatokról van szó, amelyeket az ETS rendszer nem fed le, és a zöld gazdaság érdekében. Oh, megnyitom a szavazást. Eine Karte funktioniert nicht, wir schauen. Egy szavazókártya nem működik, megnyitom a szavazást, zárom. Ötvenkettő mellette, és egy nem működik, tehát egyhangulag gratulálok. Áttérünk a következő jelentésre. Winkler kolléga jelentése. Itt van egy lista is, még van egy szóbeli módosító is, akkor ott majd segítséget kérek. Tehát a 18-as módosító mellett ki van. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk 21-es mellett. Elnézést, hiba, tehát kompromisszum van benne, és akkor áttérhetünk rögtön az Inko 1-esre mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett, ellene, elutasítva, de ezt azért ellenőrizzük. Tehát elektronikusan szavazunk, megnyitom. Once again, we vote. Még egyszer, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Zárom. Itt az eredmény elutasítva. 22-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os megoldódott a kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. elutasítva. 43-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 40-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 4-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 48-as mellett, ellen, tartózkodás elfog, elutasítva. 49-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 50-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Az ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk a hatos kompromisszum mellett a 47-est visszavonták, elnézést, nem mondtam, elfelejtettem. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az IMKO 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az IMKO 10-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. A tízes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 79-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 8-as, így akkor nem aktuális 81-es, mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 83-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 84 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 85-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Most részenként a 96-osnál mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk a második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 9, tehát most akkor a 98-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Százas mellett, ellen, tartózkodás, ezt elutasítottuk. A 101-es, egy szóbeli módosító, szóbeli mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, az IMCO 2-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 102-est, ellenőrizzük. Closed. Megnyitom, zár. Eredmény. Elfogadtuk. És pedig elnézést. A 103-as volt ez, ugye? Most jön a 103-as. Ez okafogyott válik. A 104-es mellett. A 104-es mellett. Elnézést. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 105-ös mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 106-os mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 107-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, most akkor a preambulum bekezdés a 4-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Az 5-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 8-as mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 15-ös, ez Riera Madurel szóbeli módosítója. Köszönöm, elnök úr. Merkis kollégám, az árnyék előadó nem lehet itt, de a 15-ös tekintetében megállapodtak a frakciók, éppen ezért szerintem itt nincs most szükség részenkénti szavazásra, fel is olvashatom angolul a szöveget. Sources can hinder innovation, takes the view that the European Union policies on raw materials should address the key challenges with regard to ensuring fair access. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr, és ebben a szövegben állapodtunk meg. Tehát ki támogatja a szóbeli módosítót? Ellene ki van? Tartózkodni, kitartózkodik, elfogadtuk. 16-os. Tehát a 16-os kitámogatja. Támogatás. Ellenzés. Tartózkodás elutasítva 17-es. Szóbeli mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Az 1-es mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az egészről szavazunk. Bütikofer úr? Mikrofon sajnos nincs bekapcsolva, a tolmács megjegyzése. A 103-as esetében azt mondta, hogy okafogyottá válik, nem tudom miért fogott, fogyott el az oka. Az IMCO 2-esben benne van. Ez melyik? Az IMCO 2-es. Egyel fölötte. Tehát a szavazási nem kettővel felette az IMCO 2-es. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor 103-as okafogyottá válik. Rendben, köszönöm. Akkor most az összanyagról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Egy néppártival több van a kelleténél, lezárom a szavazást, és az eredmény pedig nyilvánvaló, gratulálunk. Most akkor áttérünk a Koszludúj programra, Harms nő. jelentése, van itt egy kis probléma, mindjárt meg is említem, de megfelelő helyen tehát ott különböző vélemények voltak, de akkor most csináljuk az egyiket a másik után, tehát akkor elkezdjük. Fünf, richtig? Amendment fünf. Kezdjük az ötössel. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es okafogyott, Nem, 14-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 31-es. Oka fogyott. Harmincegyes mellette, mégis. Elnézést, mégis először voltam, volt igazam, oka fogyott. 30-as, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os, mellette, illetve a 6-os helyett egy szóbeli módosítás van, amit benyújtottak, ezt mindenki ismeri mellette. Szóbeli módosítás tehát. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 16-os részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Második rész, tehát 16 per 2. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Na még egyszer akkor. 16 per 2. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es mellette, illetve ez oka fogyott, bocsánat. Kicsit gyors vagyok. 38-as, két részben, első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 38 per 2, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 7-es és 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 42-es mellette, illetve a 42-es szavazunk a 42-esről. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19 részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 43-as, okafogyott, 44-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most jön a bonyolult rész, nyolcas. A nyolcassal kapcsolatban szavazás. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes okafogyott, kilences mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, most jön a tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es két részben első rész mellette. Nem? Elnézést. Kicsit átugrottam az egyes kompromisszumot, pedig ez, az egy, ez a legfontosabb. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Meglepődtem azon, hogy ebben a témában van kompromisszumos javaslat. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, a második rész mellette. Második rész Oka fogyott. Nos, ötös Ötösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette Elnézést, a 25-ösről nem szavaztattam. 25-ös, 10 preambulum mellette ellene elfogadtuk. Most jön az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette, ellene tartózkodás elfog, elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Jó, ellenőrizzük, a 28-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene. tartózkodás. Nem vagyok benne biztos, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jogszabályalkotó javaslatról szavazunk, szintén elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és az eredmény ugyanaz. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Elfogadtuk a jelentését, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk most. Harms asszony, tessék! Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, elnök úr. Nyilván ön is megállapította, hogy a saját ellen, jelentésem ellen szavaztam a saját frakcióm támogatásával. Ez, ennek nem örültem, mert úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt a vita a jelentésről. A megoldatlan helyzettel kapcsolatban teljesen nagy a tudatosság, nagy, növekedett a tudatosság a bulgár atomerőművel kapcsolatban. Bulgáriában nincsen pénzügyi nincsen pénz, nincsenek pénzügyi intézkedések a, az atom hulladéknak az elhelyezésére, hogy exportálják a hulladékot Oroszországba, ez egy egyirányú utca gyakorlatilag, és nagyon fontos volt a vita. Fontos volt ez Ötinger biztos úr által benyújtandó végső elhelyezési atom eh, hulladék elhelyezés irányelvvel kapcsolatban is. Kérdés az, hogy az több millió eurós pénzt Bulgáriában mire használják, hogyha nem a, a kozlodói eh, lezárására és megszüntetésére. Nekem az volt a véleményem, hogy csak a hálózatok megújítására, az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiák alkalmazására kellene fordítani. Ezt próbáltam, tisztá... Ezt próbáltam tisztázni. Az árnyék jelentéstevő vezetésével azonban ez a szakbizottság nem akarta ezt, nem akarta tisztázni ezeket a dolgokat. Van még lehetőség erre a plenáris szavazásig. Azt szeretném, hogyha a frakciókban még tisztáznák, hogy ezt a tisztázást nem szeretnék -e mégis támogatni a többi frakcióban lévő kollégák. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a tisztázást, most már tudjuk, hogy miről szavaztunk. Ezzel a szavazást lezárom, és folytatjuk a munkát. Ah, ähm, Punkt 9, Midtime Review. 9-es pont. Renek úr, félidős felővizsgálat. Nem láttam, nem láttam önt. Remek úr, öné a szó. Nagyon hálás lennék, kedves kollégák, hogy azok, akik akik nem kívánják meghallgatni Remek úr hozzászólását, azok nem zavarnák legalább az ülést, és nem zavarnák azokat, akik viszont meg szeretnék ezt hallgatni. Úgyhogy kérem, hogy gyorsan és csendben hagyják el a termet. Tehát, hogyha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 Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon kevés észrevételem van. Minnyáján tudjuk, hogy az európai műholdas navigációs programok kapcsán mindenki megpróbálja a ritmust felgyorsítani, de India, Kína is megpróbál felzárkózni. Azt lehetne mondani, hogy Hannibal Anteportas. portas. Nekünk az a feladatunk, hogy megnézzük, hogy mindidáig hová jutottunk el, és mit kell még tennünk annak érdekében, hogy függetlenek maradhassunk ezen a területen. Természetesen a globális rendszer nagyon sok nehes, nehézséget is jelent. A pénzügyi források területén és a megfelelő eszközök területén még mindig olyan rendszereket dolgozunk ki, amelyek nem független rendszerek. Tehát nem tudtunk európai műholdas navigációs rendszereket függetleníteni más rendszerektől. A konkurencia is egyre inkább hatékony, és sokkal inkább felgyorsították a működésüket a tagállamok még nem dolgozták ki a biztonságpolitikájukat ezen a területen. Éppen ezért én azt szeretném, hogy az én jelentésem a tiszteletben a különböző politikai frakciók képviselőinek állás foglalását. Éppen ezért sokkal több kérdést teszek fel a jelentésemben, mint kijelentést teszek remélem azt, hogy a képviselők többsége el fogja fogadni a jelentésemet. Szeretném jelezni azt, hogy mire lenne szükség, hogyha azt szeretnénk, hogy az európai műholdas navigációs programok megfeleljenek a az új előrehaladott technológiai követelményeknek, a technológiának, és fontos lenne eh, annak, hogy eh, e programok hozzájáruljanak az emberek életminőségének a fejlesztéséhez is. Minden eh, ágazatban szinte azt látjuk az Európai Unióban a polgárok számára, mennyire fontos lenne ez a, ezen programok megvalósítása minden lehetőséget meg kell találni annak érdekében, hogy a jelenlegi nehézségeket le tudjuk vontani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hol asszony jelentkezett szóra? Köszönöm szépen először is. Szeretnék köszönetet mondani Remek úrnak, hiszen remek anyagot hozott, készített és nagyon hasznos ez, a, ez az anyag. És kérdéseket is megfogalmaz. Nagyon sok kérdés van ebben, amelyek nagyon fontosak. Tajani úrral egyeztettünk egyes kérdésekkel kapcsolatban, de nem sikerült választ kapnunk. Remélem, hogy a vitánk során kicsit sikeresebbek leszünk. Kérdés, hogy foglalkoznunk-e kell, kell azzal a kérdéssel, hogy a Galileo mivel szolgál majd számunkra. A munkadokumentum nagyon fontos kérdéseket említ, és felmutatja, hogy tulajdonképpen már nincs is kereskedelmi szerepe a Galileónak, mert olyan nagy a késlekedés, hogy számos más rendszerrel, a kínaival és a japánnal versenyez ez a ez a rendszer. Technológia szempontjából ez már nem annyira haladó technika, mert a késlekedések miatt. De hát egy európai infrastruktúra projekt ez. Hogyha ez európai infrastruktúrai projektnek tekintjük, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen költségvetési korlátozások vonatkoznak ránk. Mi, mivel szolgál ez a projekt más infrastruktúra projektekhez képest? Érdemes még beruházni. Vannak egy kérdések, amelyek itt nem merülnek fel egyszerűen nem akarjuk látni a problémákat. Hogyha a parlament elfogadná a Galileót, és elfogadta volna, és az eredeti PPP rendszerben megszavazta volna, ugye hát gyakran hangsúlyoztuk, hogy ez egy civil projekt. Egy kicsit aggódom, hogy van itt egy ki nem mondott háttérterv. A Galileo nagyon sok mindenben veszített, vagy elmaradt a várakozásoktól, vannak potenciális szürke területek, amelyekre lehetne a Galileót használni, például a békefenntartó műveleteknek a biztonságára. Egyszerűen csak aggaszt az, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélünk, és mégis van itt egy projekt, ami az eredeti vonzerejéből nagyon sokat elveszített. És nem tudom, hogy vannak-e olyanok Európában, akik ezt más irányba szeretnék elindítani ezt a projektet. Ami a rendszer biztonságát illeti, ezzel kapcsolatban is szeretnék mondani valamit. Egyrészt itt van a technikai biztonság. Nem vagyok teljesen biztos, hogy az elmúlt ugye természeti katasztrofákra gondolok, az elmúlt hetekben teljesen világos volt, hogy a természet még mindig meg tud lepni bennünket, és eh, egy ilyen típusú eh, sugárzás a műholdaknak is káros lehet. Nem tudom, hogy tettek-e valamit a fejlesztők, gondoltak-e erre, vannak, vannak-e B-tervek, megnézték-e a kockázatokat, mert hogyha függünk ettől a rendszertől, akkor tudnunk kell, hogy melyek a fizikai kockázatai és korlátai. Másik dolog pedig egy politikai kérdés. Tajani úr nem igazán válaszolta meg ezt a kérdést, de a meghallgatáson kérdeztük őt Kínáról. Kínának együttműködő partnernek kellene lennie a Galileóval kapcsolatban, de gyakorlatban nem igazán hajlandóak nem, akar, nem igazán el, hajlandóak elmozdulni a spektrumnak egy bizonyos részéről, és ez pedig zavarja a Galileót. És ez egyre komolyabb kérdés, komolyabb politikai kérdés lesz. Kérdezem én, hogy sikerült-e előrelépni ezen a területen? Januárban volt ugyanis a meghallgatás. Milyen előrelépést akarunk tenni, hogyan próbáljuk kezelni ezt a kérdést, és mi a, az administratív, illetve mi a az adminisztrációnak a véleménye ezzel kapcsolatban, Kína részvételével kapcsolatban. Végül pedig azt gondolom nagyon fontos az, hogy parlamenti ellenőrzés alá vonjuk ezt, amennyire csak lehet. Nagyon örülök annak, hogy kompromisszumos javaslatot sikerült készíteni, amelynek köszönhetően most az Európai Parlament részéről valaki tehát az Európai Parlament küldhet valakit az adminisztratív testületbe, vagy igazgató testületbe a Galileóhoz, akinek nem lesz szavazati joga. Öm, azt gondolom, hogy meg kell kapnunk az anyagokat az ülések e- előtt, mert különben a parlamenti képviselőknek korábban is az volt a helyzete, hogy ha elmentek az ülésekre, akkor ott a helyszínen kapták meg egy pár perccel az ülés előtt az anyagokat, nem volt idejük felkészülni, elemezni a helyzetet. Jó lenne tehát ennek a projektnek a az ellenőrzését, parlamenti ellenőrzését előrevinni. Mindenképpen jó, hasznos anyagot kaptunk Remek úrtól. Köszönöm szépen, hogy elkészítette ezt a remek anyagot. Kollégi Glante. Glante kolléga. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy remek kolléga nagyon fontos kérdéseket vetett fel ebben a munkadokumentumban, és hol az, hogy már itt számos pontot taglalt, éppen ezért rövid leszek. Azt hiszem, hogy a legfontosabb probléma a finanszírozás. Nem csak a Galileo számára, hanem a későbbi dolgokra is, a GMS-re például. Tehát minőségre van szükségünk. Amit egy hete bemutattak nekünk, ami lehetséges a jelenlegi költségvetés, az 40 műhold, illetve a bizottság azt mondja, hogy ez az alapfeltétele. Tehát a, a Galileo és a GPS rendszerrel nagyon jól lehet autózni már, szűk sikátorokban is, de szerintem ennyivel nem tudjuk ezt megoldani, és a mentőszolgálatot sem tudjuk ezt megoldani. Tehát nem szeretnék úgy hajótörött lenni, hogy két-háromszáz méteres pontosággal tudnak engem csak beazonosítani. De megpróbáltuk Kínával együtt pár éve valami hasonlót, de nagyon jólba vagyunk, de azért tudjuk, hogy a kínai kollégák nagyon érdeklődők a technológiánk tekintetében. Kína most kiszállt az együttműködésből, így néhány kínai komponens már elavult lett. Tehát valószínűleg egy, eh, mű, egy olyan műhold eh, alkatrészt építünk be, amelyet egy partner szállít, aki már nem partner. Tehát, hogy most Kína milyen frekvenciákat használ, az egy nagyon izgalmas vita lesz. Emlékezzetek az amerikaiakkal folytatott vitánkra is. Tehát nagyon fontos, hogy meglegyen eh, ez eh, a minimális számú műhold, és remélem, hogy amit eh, Tajani biztos mondott, eh, ahhoz részletesebb információkat is kapunk majd. Tudom, hogy nem kell egy nyílt ülésen mindent megtárgyalnunk, tehát kisebb testületben is tárgyalnunk kell, és minél hamarabb. De nagy titkot sem kell a dologból csinálni, hiszen a parlament támogatja a szándékot azonban nem könnyű mindig a támogatás megkapni. Prezina kollega. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen a szót. Teljesen világosan írta le remek kollega a problémát a Galileóval kapcsolatosan. Én eh, egyetértek az ő véleményével. De vannak, akik kétségekről beszélnek, és ezekkel a személyekkel szembeni én úgy gondolom, hogy folytatni kell a rendszer kiépítését, elsősorban azért, mert itt új technológiákról van szó, technológiai ismeretekről van szó. Ez a program tartalmaz ilyen ismereteket. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a függetlenség Európán kívüli rendszerektől nagyon fontos. Látni kell világosan az, hogy lesz egy szép nap, majd amikor már nem állnak rendelkezésre ezek a technológiák, azért mert más ö, ö, célokra használják fel őket. Most természetesen egy nagyon mm, rendkívüli időszakban élünk. Várjuk a bizottság jelentését, éppen ezért ez egy közbenső időszak, amelyben persze a vitát folytatni kell. Én úgy gondolom, hogy továbbra is folytatni kell a műoldás navigációs programok kidolgozását, mert ez nagyon fontos. Lamberts kolléga. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kell kérnem Henin kollégától. Nem volt elég időm, hogy végigolvasom az anyagot. Még időt kell szánnom rá. De most hol tartunk? Őszintén szólva, hogyha ma kellene a programról dönteni, azt hiszem, hogy szerintem nem szavaznánk meg. Egy kicsit késleget, késlekedtünk, és óriási befektetésekről van szó. Azonban kezdjük el a dolgot. A dolog beindult, és már nem lehet visszakozni. Tehát a lehető legjobbat kell kihozni abból, amink van. Azt hiszem, hogy ha különbséget akarunk szenni, akkor látjuk, hogy eléggé redundáns a rendszer, és meg kell néznünk, hogy milyen jelenlegi anyagaink vannak a versenytársaktól. Ez lenne az első olyan ipari program, amelyet az Európai Bizottság adminisztrál tart kézben. És én ebből a szempontból nézem ezt a dolgot. Az Európai Parlament eh, itt az utolsó védelmezője a közös európai tetteknek. Ebben a tekintetben a bizottság partnere vagyunk, és meg kell mutatnunk nekünk is, hogy ez igenis képes működni. Tehát, hogyha közösen eh, kezelünk egy ilyen ipari projektet, akkor az nagyon jó lenne. fontos az, hogy ne úgy kezeljük ezt a dolgot, mint a néppárt. Hiszen, hogyha a bizottság nem képes működtetni, akkor nekünk kell belépnünk. Tehát a bizottság és a parlament feladata a működés. Tehát egyszer megvan a technológia, másodszorban pedig a, az ipari politikánkat is bemutathatjuk, de hogyha elolvastam az anyagot, akkor részleteiben is nyilatkozunk. Herr Kollege Tosnowski. Děkuji, pane předsedo. E, já se velmi připojuji. Köszönöm szépen. Én is e, csatlakozom azon kollégákhoz, akik e, kifejezték elismerésüket remek kollega jelentésével kapcsolatban. Ez a program nagyon költséges, és ez egy nagy program, éppen ezért beszélni kell róla. Én olvastam a programok eredetéről, nevezetesen, hogy hogyan is indult be ez az egész, hogyan kezdődött, egyfajta, tehát a GPS-nek egyfajta konkurenciát szántak, és ahogy Hol asszony és más kollégák is elmondták, én is úgy gondolom, hogy ezt a hogy ennek a rendszernek nem csak egy műholdas navigációs rendszernek kell lennie. Tehát, hogy ne csak arról szóljon, hogy megtudjuk, hogy mondjuk hol szenvedünk hajótörést a tengeren, hanem ennek a programnak a kutatást is lehetővé kell tennie, elő kell segítenie. Az infrastruktúra szempontjából fontos Európa számára. E program nagyon sok információt biztosíthat számunkra. Természetesen biztos, hogy lesznek biztonságbeli problémák Más rendszerekkel kapcsolatosan tudjuk, hogy van, léteznek hiányok az információk szintjén. Itt nem csak a katonai rendszerekről beszélek, hanem polgári rendszerekről is. Tehát számunkra ez egy nagyon fontos projekt. nagyon sok szempontból fontos az európaiak számára, a gazdaságunk számára. Éppen ezért a megközelítésen kell változtatni a Galileóról, úgy kell beszélnünk, mint egy infrastruktúrális projektről. Azt szeretném, hogy támogassuk, maximálisan támogassuk ezt a projektet, ezt a programot. Lehet, hogy az elején lényegében hibáztunk akkor, amikor úgy gondoltuk, hogy ez egyfajta konkurenciát fog jelenteni más rendszerekkel kap- szemben. Köszönöm. Ódi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. A Galileo dosszié bukás, csőd, csődöt jelentett a magánszektor számára, Ah, pardon. Excusez-moi. Elnézést, tehát akkor, tehát a Galileo ö, projekt a magánszektornak egy csődjét jelenti, és ö, láttuk azt, hogy a nagyon nagyok a kockázatok, a kockázatosak a kötelezettségvállalások, viszont a ö, bevételek eh, hát nem igazolták a terveinket és az elvárásainkat. A, bizony, a biztos megerősítette a politikai szándékát, a parlamentnek is van egy állásfoglalása, de hogyha figyelembe vesszük az összes szakértői vélelmet, a véleményt, akkor mindenképpen meg kell, hogy erősítsék a képviselők javaslatait. Azt hiszem, hogy az Európai Unió számára, amely jelenleg egy nehéz időszakon megy át, költséges projektekkel foglalkozni nagyon nagy kihívás. Más technikai kihívások is vannak. Azt hiszem, hogy ennek a dossziénak nagyon-nagyon átláthatónak kell lennie az Európai Unió nagy projektjeivel nek megfelelően. Szépen köszönöm, én is tennék egy rövid megjegyzést. Kérdezném a bizottságtól. A kollégák jogosan mondták, hogy ez a kevés európai projekt egyike, és ez pedig egy kincs. Amennyiben nem sikerül a dolog, akkor Igazából felmerül az a kérdés, hogy belevágjunk a jövőben is még egyszer egy ilyen dologba. Ez az első kérdésem. A második az, hogy az hogy bizonyos haladás már elértünk, azért mégsem nullánál tartunk. Nagyon fontos az a kérdés, hogy a jelenlegi állapottal, a jelenlegi problémákkal hogyan lehet bánni. Érdekelne ez a kérdés, és a bizottságtól megkérdezném, hogy szerezünk ebbe újabb műholdakat, mikor, mennyit, hogyan néz ki a dolog könycs, költségvonzata. Tudom, hogy bonyolult, de hogyha támogatást kérnek, akkor pontos információkat szeretnénk. És mi a helyzet a hordozórakétákkal? milyen fajta hordozó rakétákat alkalmazunk, és azoknak milyen költségek lesznek. Nagyon részletes kérdések, de szerintem lényeges kérdések. Ha lehetséges lenne, hálás lennék, hogyha bizottság meg tudna válaszolni néhány kérdést. Különben mi is gondolkozzunk el azon, hogy eh, találunk-e még egy lehetőséget, hogy nyugodtan megbeszéljük a dolgot. Látom, hogy Hibler kolléga nő jelentkezett még. Egyetért? Angelika Nibler kap akkor szót. Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy ilyen későn csatlakozom a vitához, de a megjegyzései mégiscsak arra ösztönöztek, hogy jelentkezzem, mert nagyon fontosnak tartom, amit mond. És amit a kollégák, amit Odi kolléga főleg mondott, az is fontos. Nagyon fontos itt a parlamentben, hogy pontos és egyértelmű jelzést adjunk, hogy a Galileo nem csak egy kísérleti projekt. Hogyha Európában képtelenek vagyunk infrastruktúrálisan valami közös dolgot létrehozni, akkor azt hiszem, hogy nemzetközileg sem fognak minket komolyan venni. A Galileo egy klasszikus eset, a saját európai uh, műholdas navigációs rendszerünket szeretnénk kifejleszteni, ahogy az amerikaiak is van egy ilyenük, ahogy a kínaiak is építenek egyet, és ahogy az oroszok is, hogyha mi nemzetközileg tényleg eh, fajsúlyosak szeretnénk lenni, akkor az infrastruktúra területén tényleg eh, nagyon adóan kellene gondolkoznunk, és gondoskodjunk arról, hogy pénz is jut erre. Ez mindig a parlament üzenete, amelyet közvetítünk, és elnök úr, részletkér, a részletkérdések is fontosak, hiszen a dolognak a gyakorlatban is működnie kell. A más kollégákat, a támogató kollégákat is meg kell nyernünk, hogy támogassanak, és főleg a Galileo számára a pénzeket biztosítani kell. Köszönöm, akkor most átadom a bizottságnak a szót. Nem tudom, hogy ki. Parancsoljon egy kicsit spontán döntés ez. Most nem tudom, igazából aki a bizottság részéről válaszolt volna, lent van, de nem tud bejutni, mert elfelejtette a bedzsét. Tudjuk, hol van, de nem jut be. Hát ez tényleg egy cirkusz. Tehát a bizottság képviselője nem jöhet be, mert nincsen bedzse köszönöm ezt az utalást, de egyszerűen, egyszerűen már nem értem a dolgokat. Köszönöm szépen, hogy megpróbál válaszolni. Úgy gondolom, hogy mégis megpróbálok válaszolni a kérdéseikre. Berhard Schnittkének hívnak, a Galileo osztályon dolgozom, és néhányan ismernek. Előadó úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, a bizottság nevében hálás vagyok, hogy részt vehetek ezen a vitán most. Már néhány felszólalásban hallottuk, hogy alapvető döntés előtt állnak. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy mi a Galileo jövője? Folytassuk -e ezt a projektet, vagy nem? Esetleg azt is el lehetne mondani, és itt Lamberts úrra utalok vissza, hogy ezt a kérdést az már két-három évvel korábban is fel lehetett volna tenni, amikor arról volt szó, hogy eh, az FOC fázist hogyan finanszírozzuk. Tehát ez az aktuális konfiguráció esetleg eh, nem úgy történt meg az a dolog, ahogy történnie kellett volna. De most tényleg fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan tovább a projekttel. Nincsen, eh, nincsen értelme annak, hogy 3 és 3,4 milliárd eurót kiadunk, kilövünk pár műholdat, és eh, meglátjuk, mi lesz. Tehát a műholdakat ki is kell majd cserélni, és hogyha eljön az az idő, akkor megállapítjuk, hogy nincs pénzünk. Nem csak a polgárok, hanem az ipar, a gazdaság is egyértelmű jelzést vár tőlünk, hogy mi Európában hajlandók vagyunk hosszú távon finanszírozni ezt a projektet. Hosszú távon pedig azt jelenti, hogy a következő 7 éves pénzügyi terv keretein belül, de azon túl is. Csak is úgy lehetségesek a szükséges gazdasági befektetések, hogy a maximumot hozzuk ki ebből a projektből. Ennyit előzetes megjegyzésként. Hogyha most Remek úr jelentésére visszatérek, akkor ebben az összefüggésben lenne egy megjegyzésem. Részleteiben is megvitathatjuk a dokumentum kérdéseit, azonban úgy gondolom, hogy egy téma mindenképpen kiegészítendő, ez pedig a gazdasági hasznosság kérdése így Hol asszony megjegyzésre is visszatérnék. Most tényleg azzal a kérdéssel szembesülünk, hogy más kiadásokkal, más projektekkel is szembesülünk, és ezekkel összehasonlítva milyen a Galileo helyzete. Tehát most a Galileóra szánjuk a szűkös pénzeinket, vagy más projektekre. Ezzel a kérdéssel foglalkozunk kell, ezzel a kérdéssel foglalkozunk is a bizottságban. Tajani úr utalt arra ma, hogy hajlandó a Galileo gazdasági hasznáról is tárgyalni egy szűkebb körben, tehát főleg a GIP keretén belül. Vannak tanulmányaink, vannak információink, röviden annyit szólnék erről, hogy a mi véleményünk szerint a Galileo ban ne további finanszírozási problémát lássunk, hanem egy ázt. egy olyan ázt, amely az Európai Unió kezében van, és amely a gazdasági növekedését is hozzájárulhat. Tehát nem kidobott pénz ez, ez nem egy olyan infrastruktúra, amelyet nem használunk tovább, hanem olyan infrastruktúra, amely további növekedést eredményez, további munkahelyeket, és nem anyagi előnyökkel is jár majd. Tehát ezt ne felejtsük el, amennyiben a dologról beszélünk, és remélem, hogy Remek úr sem felejti ezt el. Tehát a Galileo nagyon hasznos az Európai Unió számára, és most röviden a gazdasági rész mellett más érvek is vannak. Az érvek fontosak, de a nem gazdasági dimenzió is nagyon lényeges, hiszen be kell bizonyítanunk, meg kell mutatnunk, hogy Európa kész egy ilyen összetett projektet létrehozni. Esetleg visszatérek arra, amit Hollasszony ma délelőtt mondott. Esetleg nem is arról van szó, hogy a legújabb, leginnovatívabb technológiákat eh, használjuk. Ez nyilvánvalóan más esetben így van, mondjuk az atomóráknál. Azonban a projekt eh, mértéke és összetettsége olyan jellegű, hogy a világ számos országa előtt Európának be kell mutatnia, hogy képes menedzselni egy ilyen komplex dolgot. Itt stratégiai kérdésekre is kitérhetnénk, tehát például a telekommunikációs ipar, a bank ipar függjön egy olyan infrastruktúrától, amelyet nem tudunk kézben tartani. Tehát szerintem, ha ezt a kérdést feltesszük, akkor szerintem a válasz a parlament állásfoglalásában és Remek úr válaszában is megtalálható lesz majd. Ennyit szóltam volna, és itt konkrét kérdéseket is feltettek Remek úrnak, hogyha az idő engedi, akkor még ezekre is kitérhetünk. Köszönöm szépen. Mielőtt átadom Remek úrnak a szót, tennék egy megjegyzést. Mindig vannak olyan körök, amelyekben beszélhetünk erről a kérdésről. De feltenném a kérdést, hogy tárgyalhatunk-e a bizottság olyan tagjával, aki a dolog részleteit is ismeri. Tehát valahol a bizottságban találunk egy időpontot? Tehát itt, nem valahol a periférien, tehát itt egy fél órát vagy él órát tudunk részletesen beszélni a dologról? Hiszen számokra van szükségünk, konkrét adatokra van szükségünk, és a kollégák számára fontos az, hogy fordítások is legyenek, hogy akit érdekel, el tudja olvasni részleteiben is az anyagot. Tehát igazából megcsinálhatjuk az ülés elején vagy a végén, hogy tényleg azok jöjjenek, akiket érdekel a dolog. De szerintem itt felhők gyülekeznek, és ez egy nagyon fontos politikai projekt, amiről komolyan tárgyalnunk kell. Vegyük komolyan, hogyha most nem jutunk előbbre, most a remek jelentés a érvünk. Az elkövetkezendő hetek során még összehívunk egy ülést, amelyen megtárgyalhatjuk ezeket a kérdéseket, plusz azokat, amelyekre a kollégák majd még később utalnak. Nem, nem a biztosra van szükségünk, hanem arra, aki részleteiben kiismeri magát az ügyben a bizottság részéről. Konkrét, pontos adatokra van szükségünk. Tudom, hogy nehéz, de gondolom, hogy önök is értik, hogy a parlament jóváhagyása érdekében nagyon fontos az, hogy pontos információkat kapjunk. Még Hollasszony jelentkezik, remek úr, akkor még meghallgatjuk. Hollasszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök ennek, hiszen a bizottság mégiscsak adott egy jelzést, főleg arra térnék ki, hogy a rendszer biztonsága mennyire fenntartható, ha mondjuk természeti katasztrófák történnek, vagy hogy Kínában mi történik, erre még nem válaszolt a bizottság. De lehet, hogy ez amiatt van, mert nincs itt az illetéke személy a bizottság részéről, de jó lenne, hogyha lenne például a kínai ügyben is információnk, de hogy most igen vagy nem, szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha most tudnánk, hogy mi a helyzet Kínával. Also mittlerweile ist die Karte eingetroffen. Und Időközben eh, előkerült a badge, és előkerült a bizottság képviselője is. De most nem tudja megválaszolni a kérdéseket, mert nem hallotta azokat. Köszönöm szépen, elnök úr. A három oldalú egyeztetésben is láttuk, hogy nagy kihívás a parlamentbe bejutni, hogyha valaki elvesztette a badge de ez jó tanulsága jövőre. Nos, számos kérdést megválaszolt a kollégám Bernard, de hadd említsek én is néhány dolgot. Kína. De mielőtt rátérek erre, hadd mondjam el azt, elnök úr, hogy nagyon szívesen várjuk az ön javaslatát, vettük az ön javaslatát, és szívesen részt veszünk egy párbeszéden. Talán segíthet az, hogyha hogyha a titkárság előre összegyűjtene néhány kérdést a képviselőktől, és már erre előre felkészülhetnénk, akkor talán a párbeszéd még gazdagabb, gazdagabb lehet ettől. És szívesen részt veszünk természetesen egy ilyen párbeszéden, Kína. A, a frekvenciákkal kapcsolatban hadd mondjam el. A frekvencia az egy olyan kérdés, amelyben minden új rendszer, akár űrben lévő rendszer, akár földi irányítású rendszert koordinálni kell, folyamatosan koordinálni kell, ne is, és ez egy folyamatos dolog, nem egyszer koordináljuk, és akkor vége, hanem mindenféle rendszer ugye megváltoztatják a megváltoztatnak néhány dolgot ebben, vagy megváltozik a piac, vagy más dologra használják a frekvenciát, és ezzel egy időben bizonyos védelemre van szükség annak érdekében, hogy a rendszer működjön. Ez tehát, ez egy általános folyamat. Ebben a konkrét esetben amellett, hogy biztosítjuk, hogy nincs interferencia a rendszerek között, még van egy másik konkrét kérdés, ami a PRS jelekkel, szignálókkal kapcsolatos és ezek biztonsági szempontból nagyon fontosak, bilaterális folyamatokra kerül sor, a, az ensz általában az ensz kívüli mm, a távközléssel foglalkozó szakbizottságokon kívüli bilaterális egyeztetéseken kerül sor ezeknek a e, meghatározására. Oroszországgal, Japánnal, Kínával, Egyesült Államokkal, Indiával egyeztetünk bilaterális szinten ezekről a szignálokról. Ez folyt, sikerült ez már lezárni egy tárgyalást, de ennek persze folytatása is van. Az, egy, az, egy, az Egyesült Államokról van szó, és ennek az egyezménynek, egyezménynek a függelékében részletes technikai jellemzők szerepelnek. Hasonló párbeszéd folyik a Kína, kínaiakkal, hogy védjük tehát a jeleinket. A kínaiakkal továbbra is nehéz a helyzet. Barroso elnök úr írt a kínai miniszterelnöknek, erre pozitív választ kaptunk, együtt kell működnünk a megoldás megtalálásában, további technikai találkozók lesznek még nyár előtt, de továbbra is át összetett kérdésről van szó, főleg amiatt, mert nem sikerült előrelépést elérnünk korábban. És ezért mind a két oldalon előre haladtak a dolgok, a közbeszerzés és a fejlesztés. Hogyha nem tudunk megegyezni a kínaiakkal, vagy hogyha megegyezünk a kínaiakkal, és ez mind a két oldalon, vagy akár valamelyik oldalon változásokat követel a rendszertől, akkor az nagyon költséges lesz. Úgyhogy gyakorlatilag nem akarunk túl nagy engedményeket tenni, mert azok elméletben ugye megoldanák a problémákat, de nagyon nagy költséggel járnának. Tettünk néhány javaslatot a kínaiaknak, hogyan lehet kilábolni ebből a problémából, és nyilván ők is szeretnének gyorsan előre haladni, hiszen még kezdeti fázisban vagyunk a Galileóval, és még lehet ebben előrelépni, hogyha az év második fele felében nem sikerül előrelépni, akkor hát végig kell gondolnunk, hogy nem robban -e ez az ügy ugye le kell ülni együtt, és együtt kell működni, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk, de ehhez kell politikai szendék, ehhez kellenek politikai utasítások. És ezért döntöttünk úgy, hogy Barozó úr ír a kínai miniszterelnöknek, hogy ez a politikai szándék világos legyen. Komplex a helyzet Kínában, hiszen Kínában kezdik használni, alkalmazni a rendszert, kezdik felállítani a, a rendszert, hadd mondjam el, hogy az a hatás, a kormánynak a hatása a PLA-ra nagyon megfelelően korlátozott. A mi tárgyaló partnerünk, aki, amely, amelyik a Tudományos és Innovációs Minisztérium, már egy-két problémát felvetett, és ők is nehéz helyzetben vannak, és persze nyilván ők sem akarják, hogy robbanjon a helyzet. Hogyha van még eh, egyéb kérdés, akkor természetesen szívesen válaszolok ezekre. Angelika Nibler volt noch kurz. Angelika Nibler szeretett volna, nem megoldódott a dolog, köszönöm. Akkor remek kollégának eh, adom meg a szót, hiszen ő szeretne még egyszer hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nem fogok tudni válaszolni minden kérdésre, ugyanis a kérdések egy részére már hallottunk választ, de a többi kérdésre hát én nem tudok válaszolni, nem vagy én vagyok a kompetens, azonban néhány javaslatról szeretnék szólni. Például egy olyan javaslat is elhangzott, hogy hozzunk létre egy találkozót, szervezünk meg egy találkozót a bizottsági szinten, vagy más bizottságok képviselőivel együtt. Igen, ezt az ötletet támogatom. Én kész vagyok egy ilyen találkozót megszervezni, sőt, kérdéseket is e, előkészíteni. Továbbá szeretném, szeretnék köszönetet mondani Nibler kolléganő szavaiért. Nagyon tetszett az, amit Galileo érdekében elmondott. Például azon túl, tehát az összes találkozón túl, amelyet, amelyen részt vettem, volt egy olyan találkozó is, amelyen az amerikai GPS képviselői voltak ott, de mivel e, e, ez egy bizalmas találkozó volt, a részletekkel nem érhettek, most itt nem közölhetem a részleteket önöknek, de a globális műholdas navigációs programról volt szó, és egy szakértő azt mondta nekem, hogy tehát amikor megkérdeztem tőle, hogy mik az akadályai annak, hogy minden szereplő számára a GPS hozzáférhető legyen, például Kína számára, akkor ő azt mondta, hogy nem lehet minden partnernek ezt biztosítani, például Oroszországnak nem, szólalt, nem szólt kimondottan az Európai Unióról, de Oroszországban, Kínában ők saját maguk építik ki ezeket a rendszereket. Egy új technológiáról van szó, amely modern, és modernizálni kell. Nagyon világos az is, hogy egy fontos rendszerről van szó biztonsági szempontból, és ez alapvető ö, számos ország számára. A biztonsági kapcsolatos kérdésekre természetesen koncentrálhatunk más szempontból is, de az lenne az alapvető, hogy infrastruktúrális rendszereket dolgozunk ki, ennek azonban a költségeit mindenképpen akkor támogatni kell. Több mint négy és fél milliárd euró lenne ez. Ez egy olyan példa, ez csak egy példa a különböző ö, nagy ö, projektek közül. Ez, ö, azt hiszem, hogy a költségek nagyon magasak, és mag, sokkal magasabbak, mint a, a, amikor mm, volt a, a, a Galileo bevezetésének a költségei. A Galileo projekt a cseh köztársaságnak nagyon sokba került, de a cseh köztársaság kész volt arra, hogy ezeket a költségeket állja. Meg vagyok győződve arról, hogy a projektet folytatni kell, és politikai üzenetet kell ezzel küldenünk az érdekelteknek. Azokkal is egyetértek, akik támogatták ezt a gondolatot, de a problémákat elemezni kell, meg kell találni a megoldást a problémákra. Arról is meg vagyok győződve, hogy a mai vita lehetővé teszi a megoldáshoz való gyorsabb utat. Köszönöm szépen, tehát akkor, ahogy ebben megegyeztünk, a frakcióknak lehetőségük van az elkövetkezendő két-három napban eh, kérdéseket megfogalmazni, ezeket a titkos titkársághoz benyújtani, és aztán a titkárság ezt továbbítja a bizottságnak. És megpróbálunk minél gyorsabban eh, a napi renden elkülöníteni egy kis időt, amikor is konkrétan eh, beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Kérjük a bizottságot, hogy konkrét válaszokat adjon, hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor szóljanak előre, mert csak akkor van értelme, hogyha konkrét válaszokat kapunk. Remélem jól értették, nagy a szándék egyértelmű, támogatni szeretnénk a projektet, de ehhez információra van szükségünk. Ódi úr. Még annyit szeretnénk elmondani, hogy, tiszt, tisztázzuk a dolgot a bizottsággal. Tehát ugye elhangzott, hogy politikai szándékra van szükség. Hát a politikai szándékot már ö, láttuk, ö, ugye Baró ö, biztossal is nagyon nagy nehézségeink voltak a parlamenttel, a bizottsággal, ahhoz, hogy a három milliárd indító költségeket megtaláljuk valahol. Úgyhogy nem mondják megint nekünk azt, hogy politikai szándékról van szó, számunkra, választott képviselők számára ez egy nagyon kockázatos. Úgyhogy itt nem politikai szándékról van szó, hanem szakértelemről, végrehajtásról, és a, a, a labda most már a bizottság féltekén van. Jó, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. A tízes napi rendi pont következik. tervezett megvitatása az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények. Ehhez el kell mondanom, hogy a módosítások benyújtásának a határideje május 4-e 12 óra. És most megadom a szót a jelentéstevőnek, Werner Langennek. Kérem, vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! A módosító javaslatok benyújtásának a határidejét ön már elmondta, mégis azt kérem, hogy jövő hét végéig azért ezt hosszabbítsuk meg. Nagyon sok feladatunk lesz. Holnap a Strasburgi elmaradt szavazásokat elő kell készíteni, úgyhogy jó lenne, hogyha május 7-ig adnánk lehetőséget a kollégáknak, én nem nyújtok be módosító javaslatot, úgyhogy engem ez nem érint, e, és szerintem elegendő, hogyha tizedikén küldjük el a fordításra a módosító javaslatokat, hiszen a következő ülés május 31-én, vagy május végén lesz, szerintem három hét elég a fordításokra. Úgyhogy a kollégák érdekében mondom ezt. Nos, ez volt tehát a megjegyzésem másodszor. Önök ugye tudják, hogy az MBA felelős bizottság, és eh, Kellenen kollégánk a fő jelentéstevő. Együttműködési eljárás van, ugyanúgy, mint ahogy a kocsikra vonatkozó széndiokszid kibocsátás esetében. Másodszor azok a javaslatok, amelyeket az MB bizottság nyújtott be, azok rendelkezésre állnak. Egyes pontoktól ezek eltérnek, amelyeket én javasoltam, de azért mégiscsak hasonló jellegűek. A széndiokszid kibocsátási értékeket a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan az egyes kategóriában tovább szeretnénk vinni, ambiciózusabb célokat meghatározni. Vannak itt már egyes szervezetek, egyesületek részéről javaslatok. Fontos az, hogy a régi javaslat és a, Nidza, a régi bizottság és a nidzai szerződés alapján készült az eredeti javaslat, ezért eltér most a jogalap, a Lisszaboni szerződésen módosult a jogalap. Az első javaslatom az éppen arra vonatkozik, hogy nem, nem csak a környezetvédelemre vonatkozó jogszabály alapján legyen ez, hanem az új, a 192-es, illetve a 114-es cikk alapján. Ezzel kapcsolatban pontosan arról van szó, hogy hogyan indokoljuk meg a szabályozást az bizottság egyértelműen a belső piaccal indokol, és mégis ezt a jogalapot választotta. Aztán az én javaslatomban a szerepelnek, szerepel néhány dolog az olyan preambulum bekezdési kérdésekről, amelyekről nekem, amelyeket én nem támogatok. Például a sebesség korlátozása, sebesség szabályozó beépítésével. Van erről egy vita. Egyesek szerint, eh, hogyha a eh, sebességkorlátozó, sebességszabályozókat építünk be a gépekbe, ez a eh, az autókba, akkor ezzel meg lehet, old, meg lehet menteni a világot, és, meg lehet, és csökkenteni lehet a széndiokszid kibocsátást. Ez nem így van valószínűleg, a széndiokszid kibocsátási tartalék, vagy kibocsátás megtakarítás, vagy visszaesés például az ötnapos repülési kiesés után is gyakorlatilag mér, nem volt mérhető. A, mi a javaslat végrehajtását illeti, a küszöbérték, vagy a határérték, ez 135 g 2020-tól. És ezzel 40 grammal ambíciózusabb célt határoztunk meg. Tehát ez a hosszú távú, elnézést, javítok, ez a hosszú távú cél. Eh, az valódi cél a 175 g, eh, amely eh, haszonképjárművekre vonatkozik, 120 g vonatkozik a személygépkocsikra. És a közösen elfogadott, nagy többséggel támogatott személygépkocsi javaslatra alapoztam én itt, és ugyanezt a tervezést hmm, használtam. 120 g a személyképkocsi 175 g a kis nehéz, nehéz gépjármű, könnyű haszonképjármű, tehát 55 g a különbség. És ezért a phase-in probléma felmerül más, hogy tervezünk, mint az Európai Bizottság. 65, 75, 80, 100 2018-ig. A hosszú távú cél 150 grammot javasolt az MV, 135 grammot javasolt az Európai Bizottság. Ez a 95-tel szemben teljesen más jellegű, mint a személygépkocsiknál. 12%-ról beszélünk a haszongépjárműknél, tehát összesen a te, az összes haszongépjármű flotta 12%-áról beszélünk itt. Nem hiszem, hogy a könnyű haszongépjárműveknél szigorúbb szabályozást kellene szabály, használni, mint a személygépkocsiknál, mert ugye a könnyű haszongépjárművek főleg a KKV-ket szolgálják ki, és a személygépkocsikra elfogadott tervezés működik és hat. Ezt az ösztönzőt meg kellene tartani, és nem szabadna tovább szigorítani. És ezzel a KKV-knak a a munkájához szükséges alapeszközt nem szabad annyira megdrágítani, hogy a munkájukat nehezítsük ezzel. A hosszú távú célt ki kell bővíteni, és 2018-tól 2025-ig évente emelkedne a cél, vagy csökkenne a, a, a kibocsátás. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy ki eh, terjesszük a megvalósítást hosszabb időszakra. 2010 van, 2011 előtt nem tudjuk a végleges eh, anyagot elkészíteni, és eh, ezért fontos az a halasztás. További pont a több lépcsőben gyártott haszongépjárműveknél. Első lépcsőben ugye alvázat és motort építenek, a gyártók, és aztán ezek után következnek az egyéni megoldások. Kérdés, hogy kifelelős ezért eredetileg az Európai Bizottság az autógyártókat akarta felelőssé tenni, de aztán belátta, hogy ez a módszer nem működik. És ezért azt mondja, hogy megfelelő módszert szeretne majd alkalmazni a több lépcsőben elkészített járművek széndiokszid kibocsátások meghatározására. Meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. 2011-ig szeretné az MV ezt elérni, én hosszabb időszakot tervezek. A szankciók. Az Európai Bizottság az alapmodellt átvette itt a személygépkocsi irányelvből, azonban 120 euróra emelné a legmagasabb értéket, a személyképkocsinak 95% volt. Én ezt nem értem, és az, ezért elutasítom, azt javaslom, hogy itt is 95 euróból induljunk ki. Én tudom, hogy a Greenpeace még ennél is többet akar, de a Greenpeace önmaga nem határozhatja meg az Európai Unió ipar és környezetvédelmi politikáját. Aztán itt vannak még egyéb kérdések, hitelek kérdései az Európai Bizottság nagyon szerény javaslatokat tesz. Én azért a más más üzemanyaggal működő személygépkocsiknél gépkocsik szeretnék elérni egy kivételt. Az Európai Bizottság 22 ezert javasolt, a, mi 25 ezeret javaslunk főleg az, ami a személygépkocsi módosítások alapján működik. Ők azt javasolják, hogy e, ezzel kapcsolatban az alacsonyabb engedélyezési számokat tegyük lehetővé, amelyek az, az átlaghoz irányulnak. Ha mondhatok még valamit az MD bizottság javaslatáról, ez néhány napja áll rendelkezésünkre, és itt ebben 150 g-ról beszélnek hosszú távú célként. 2011-ig, ezt már mondtam, 2011-ig javasolják ezt, 2015-től kezdve sebességkorlátozott javasolnak 120 km per órára, és a személygépkocsi és a könnyű gépjárművek poolingját javasolja a széndiokszid kibocsátás elszámolására. Én ezt nem tartom megfelelőnek, szerintem külön javaslatra van szükség és 95 euróra javasol, 95 euróban javasolják maximálni a szankciót. Én egyetértek nagyjából az Envi bizottsággal, de rövidebb átmeneti időszakokat alkalmaznék. Kérem a kollégákat, hogy vizsgálják meg ezeket a javaslatokat, alternatív javaslatokat nyújtsanak be, és május végén tudunk elővitázni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevők. Periló képviselő. Ach, da, excuse me. Don't see him. <laughs> I've looked to the left. Birillo. Signor Presidente, colleghi. Elnök úr, kedves kollégám! Ez a véleménytervezet, amelyet Langen képviselő készített elő, néhány módosítót tartalmaz, amelyekkel egyetértek. Itt a kibocsátásokkal kapcsolatosan, ugye azt javasolja a kollega, hogy 95 euró per kibocsátási gram. A, nem tudom, hogy a bizottság szankciókkal akarja sújtani a gépkocsikat a 59-es módosító az átlag kibocsátásokkal foglalkozik, a 140 per eh, kilogramm, a 145 per kilogramm eh, számomra eh, nagyon nehéz, nehezen elfogadható. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy a könnyű haszonjárművek a teljesítményüktől függetlenül diesel motorral működnek általában, nem pedig benzin alapú motorral. Le lehet csökkenteni a, ezeket a szinteket attól függően, hogy mi, mivel foglalkoznak, tehát például áruszállítással, vagy vagy más tevékenységet folytatnak-e. Vannak olyan elemek, amelyek aerodinamikus aspektusokat is tartalmaznak. Ha figyelembe vesszük a járművek parkját, akkor azt látjuk, hogy kevésbé telített az ilyen park, mint a normális gépkocsi park. Ugye általában a haszonjárművek hosszabbak is, mint a rendes járművek. Mindenképpen olyan megoldásokra van szükség, amelyek a CO2 kibocsátás, amelyeket csökkenteni lehet a CO2 kibocsátást. Az is igaz, hogy a kutatásnak is időre van szüksége, hogy megfelelő megoldásokkal álljon elő. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ma nem lehet javaslatokat tenni különböző korlátozásokra hosszú távon. Más célkitűzéseket kellene elérni. nem értek egyet a 16-os módosítóval, Langen kollega a jelentéstevő módosítója ez, nevezetesen, hogy 5 gram per kilogram lenne a csökkentés. Én úgy gondolom, hogy a csökkentést folyamatosan kell bevezetni, és nem lehet az ilyen típusú évenkénti csökkentést biztosítani. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy egy haszon jármű gazdasági szempontból ugye legalább öt évig kell, hogy működjön annak érdekében, hogy megtérüljön. Azt hiszem, hogy ezzel Langen képviselő egyetért a 16-os módosítás kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, Hol kolléganő. Köszönöm, elnök úr, és úgy gondolom, hogy köszönetet tartozunk Langen úrnak a jelentéséért. Én egy kicsit optimistább vagyok az, automo- az autóipar tekintetében, mint Langen úr. Szerintem nagyon sok mindent tanultunk a múltból, hogy mi mindent lehet csinálni az autókkal. És az ipar szerintem eléggé jó állapotban van, és néha meglep minket és önmagát is. Tehát ezt pedig üdvözöljük, hogy új fejlesztések vannak. Vélemény szerint támogatnunk kell, és üdvözölnünk kell ezeket az új fejlesztéseket. És folytatnunk kell az eddigi támogató politikánkat. Én úgy érzem, hogy képesek vagyunk, és meg is tesszük, hogy 2020-ig hosszú távú célkitűzéseket tegyünk, és pedig a 125 grammos kibocsátás tekintetében az ipar már, elnézést, bebizonyította, hogy nagyon rugalmas. Meghallgatom, amit az ipar képviselői mondanak, és nekik pedig biztonságra van szükségük, hogy legyen tervezési idejük. Éppen ezért eh, nagyon ambiciózus és világos célt kell megfogalmaznunk itt a 2020-as év tekintetében. És az üzleti élet azt látja, hogy eh, leterheljük őket szükségtelen terhekkel. Amennyiben több eh, üzemanyagot használnak fel a könnyű terjárművek, mint amennyire szükségük van. Előbbre jutottunk, mint tíz évvel korábban, tehát nem akarunk olyan haszonjárműveket az utakra küldeni, amelyek gazdaságtalanok és pazarlóak, és hosszú ideig azok is maradnának nem értek Langen úrral természetesen teljesen egyet a sebességkorlátozások tekintetében, hiszen mm, egy bizonyos mennyiségű széndiokszidot takaríthatunk meg, de nem igazolt, hogyha lassabban mennek a teherautók, akkor kevesebb széndiokszidot bocsátanak ki. Vannak ilyen mutatók, és a mutatókhoz tartják magukat önként a vállalatok. Tehát szerintem itt könnyítsük meg a dolgukat, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsék. Én nagyon szeretem az elektromos autókat, főleg azért, mert Anglia északkeleti részén is gyártanak ilyeneket. És éppen ezért támogatom az erre szánt ösztönzőket is. Azonban itt lehetnek nem szándékozott következmények is. Tehát, hogyha az elektromos gépjárműveket ösztönözzük, akkor a, az alacsony kibocsátásúakat elhanyagolhatjuk. Tehát ők is kaphatnak szuper hitelt, tehát szerintem egyszerre kaphatna mind a kettő technológia. Tehát elképzelhető, hogy a gyárak nem motiváltak, hogy alacsony kibocsátású járműket gyártsanak. Tehát meg kell néznünk a büntetéseket és a szankciókat is, még hogy milyen szankciók lehetnek a már meglévők mellett. Tehát szerintem eh, itt eh, a büntetés, a szankciórendszert egyszerűsíteni lehetne, hogy ezt a bizottság javaslata is tartalmazza. Mindenképpen eh, ki kell egyensúlyozni a szuperhitel egészségtelen hatásait. Végezetül pedig szimpatizálok az iparral, a befejezett gépjárművek tekintetében. Tehát, hogy amikor összehegeztik az autó alvázát a felső résszel, akkor kész van. Tehát szerintem ezekkel a gépjármű vázakkal kapcsolatban is bízhatunk az iparban. Harms kolléganő? Köszönöm, elnök úr. Langen kolléga, nem voltam igazán meglepve, amikor olvastam a jelentést, és természetesen az a helyzet, hogy szerintem minnyáján emlékszünk arra a vitára, amelyet a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről folytattunk a személyautók esetében. De emlékeztetnék azonban még egyszer egy dologra és pedig arra, hogy az ipar hogyan viselkedett, miután sikerült a bizottság javaslatát, amely már kompromisszumos javaslat volt, tehát miután az ipar a bizottság javaslatát halogatta, késleltette és gyengítette. Közvetlenül azután, hogy befejeztük a trilógust, ez akkor volt, amikor Európát megrázta a válság, és be is vallották ezt. Akkor a koncernek egész Európát elárasztották olyan kampányokkal, hogy hiper-szuper klímabarát hatékony autókat gyártanak. Emlékszem Németországban erre, emlékszem a legdrágább napilapokban megjelent hirdetésekre, egyetlen egy koncern sem eh, foglalkozott a 120-as határ alul kínálásával. Tehát akkor úgy éreztem, hogy az orromnál fogva. Nochmal mitzumachen, Herr Kollege. És ezt a játékot még egyszer nem akarom eljátszani. Langen kolléga, nem hinném, hogy attól kellene tartanunk, hogy a Greenpeace írja majd a játékszabályokat. Inkább attól kellene tartanunk, hogy megismétlődik az a forgatókönyv, amely a személygépkocsik esetében volt. Tehát, hogy közbeszól az ipar, és egy olyan szabályt kényszerít ki, amely sokkal távolabb van a technikai lehetőségektől. A középtávú kibocsátási célok, a könnyű haszongépjárművek esetében azt jelenteni, hogy egy enyhébb, egy gyengébb cél megvalósítása 11 évvel 2007 után születne meg. Tehát 11 évvel később lépne hatályba. Ez, és szerintem az ilyen időtartamok, egy ilyen jogszabály tekintetében, hát ennek semmi köze a jobb jogalkotáshoz. Ezt ismét business as usual-nek nevezhetnénk. Igazából itt nem is kell erre jogszabály. A 2020-as cél itt is eltér attól, amit a bizottság javasolt, hiszen 140 grammot szeretne 2025-ben elérni, ez pedig azt jelenteni, hogy a könnyű haszongépjárművek től azon csökkenés felét várják el, amelyet 2020-ig a gépjár, személygépkocsiknak kellene elérniük. Tehát 2025-ig eh, a haszonjárművek csak a személygépkocsi mennyiségének a felét kötelesek teljesíteni. Nem hinném, hogy ez egy jó és ambiciózus javaslat amivel az ipart arra motiváljuk, hogy érje ezt el. Na most nézzük meg a szankciókat. Ez is egy ismert vita. A bizottsággal már jobbra-balra vitáztunk a büntetésekről. A büntetésnek, pénzbüntetésnek csak akkor van értelme, hogyha a büntetés magasabb, mint amennyi az innováció elhanyagolásának a költsége. Tehát nincsen értelme büntetés bevezetni, hogyha nevetve kifizetik a büntetést, mert többet keresnek a régi technológiával. Nem tudom, hogy a bizottság számait hogyan értelmezzük. Igazából nem, nem, nem tudom, hogy ezek hihetők, de szerintem konzekvensebb lenne, hogyha fellépünk a büntető mechanizmusok ellen, mint hogy egy olyan mértékű büntetést javaslunk, amely az ipar számára azt jelenti, hogy kivásárolják magukat. Tehát olcsóbb nekik kivásárolni magukat, mint hogy hatékonyabb technológiákba fektessenek be. Az európai ipar tekintetében úgy gondolom, hogy akkor erősítjük az ipart, amennyiben a jogszabály ambiciózus innovációkat követel. A versenyhelyzet nem fog azáltal javulni, ha a gépjárműipar nem a hatékonyságra és a kevesebb fogyasztásra összpontosít. Szerintem a középosztály számára, tehát a középosztály dolgozói számára is jobb, hogyha kevesebbet fogyasztanak a könnyű haszongépjárművek, az olajárak ismét emelkedni fognak, meg vagyok arról is győződve, hogy a klíma védelem amely azért nem élvezi a közbeszéd százszázalékos támogatását, hiszen Kopenhága óta itt valahol egy légüres térben mozgunk. De a klímavédelem továbbra is fontos, és vezessen minket az ilyen jogalkotásnál. Köszönöm. Köszönöm, Tosnyevski kollega. Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě... Eh, szépen, elnök úr. Ez egy első vita, és egyetértek nagyon sok mindennel. Azt hiszem, hogy többet kellene foglalkoznunk a konkrét elemzésekkel, hogyha szeretnénk egy rendelet felé tenni. Ne felejtsük el azt, hogy ez egy nagyon fontos gazdasági, kereskedelmi ágazat és minden szereplő nagyon odafigyel a költségekre manapság. A szállítók által szállított áru mennyiség kihat természetesen a haszonra is. Ilyen értelemben szeretném a módosítóimat bemutatni. különböző jogszabályoknak kell megszületniük, amelyek érintik az egész gazdaságot. Nem szabad még nagyobb sokkot kreálnunk, mint ami már meglévő sok a gazdaságban. A KKV-k számára nagyon fontos természetesen a szállítási költségekre gondolni, és, és olyan haszonjárműveket vesznek, amelyek kevesebbet fogyasztanak. Nagyon nagy a gazdasági kényszer, a nyomás a mi részünkről is, elsősorban administratív szempontból. Ne bonyolítsuk a helyzetet különböző szankciókkal, amelyek különbözők lennének a különböző típusú gépkocsik, gépjárművek számára, a haszonjárművekre, a személygépkocsikra, és így tovább. Azt hiszem, inkább egy egységes rendszert kellene kialakítani, és nem arról kell vitatkozni, hogy bizonyos gépjárművek esetében ilyen vagy olyan speciális eszközökre van szükség. Inkább azt kellene meghatározni, hogy mely az a, az átlag volumen, például 25 ezer, 30 ezer. Mm, tehát ezekkel kellene inkább foglalkozni, mint a különböző képjármű típusokkal. Egyetértek Langen képviselővel abban is, hogy el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet jobban kezelni a CO2 eh, kibocsátások csökkentését. Lehet, hogy technológiai fejlesztési szempontból sokkal gyorsabb lesz ez a folyamat, mint eh, ahogy ma azt gondoljuk. Mindenképpen eh, azt látjuk, hogy a nyersanyagok egyre többe kerülnek az ár oldalról a nyomás, beleértve ugye a nyersanyagok, az olaj árát hozzá fognak járulni ahhoz, hogy hogyan is fogják kezelni ezt a helyzetet a gépjárműgyártók. Most akkor átérjük a többiekre. Encsú kolléga az első. Mulțumesc în primul domnul Langen pentru... Köszönöm szépen. Először is szeretnék Langen úrnak köszönetet mondani ezért a véleménytervezetért. Mindjárt tudjuk azt, hogy a könnyű haszonjárművek 12%-át teszik ki a, az Európai Unió gépjármű parkjának. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos a 20%-os csökkentést elérni 2020-ig. De egy drasztikus szabályozási rendszer ebben az ágazatban negatív hatással lehetne a piacra. A piac, amely már most is ugye mm, válságban van. És itt elsősorban a KKV-k számára okozna nehézséget a KKV-k számára fontos a jármű. Egyet értek azzal is, hogy el kell halasztani a dátumokat, nevezetesen a kibocsátások csökkentésének végrehajtási dátumait, ugyanis a technológia követni, technológiának követnie kell ezt a folyamatot. Tehát a 35 g per kilométer CO2 csökkenés nem mm, megfelelő jelenleg, sokkal adekvátabb rendszerre van szükség. Nem értem, értek egyet az, azzal a kollégával, aki előttem szólalt fel, nem értek azzal, amikor is azt mondja, hogy 5 g per év csökkentést kell megvalósítani, ugyanis egyszerűen technológiailag ez lehetetlen. Ezt nem tudják megvalósítani például a KKV-k. Ezzel szemben egyetértek azokkal a célkidűzésekkel, amelyek hosszú távúak 2025-ig. A szankciók a pénzügyi szankciókról is beszélnünk kell, valamint, hogy mire is fogjuk el, elkölteni a szankciók által beszerett pénzösszegeket. Ugye szó van az emissziós kvótákról, mi az, amit a polgároknak kell megfizetniük e folyamat végén, ezt is ezt sem felejtsük el. Köszönöm. Gróte. Köszönöm, Gróte kolléga következő, köszönöm. Elnök úr, deja vu élményem van. A szakkóni jogalkotásra gondolok, amikor tárgyaltunk a személyautókról, és Langen kolléga ott is nagyon nagyra vágyó javaslatokat tett, de szerintem igazából nem jó az, hogy halasztunk. Tehát az euró, 5 euró, 6 kibocsátási normáknál én is jelen voltam, és szerintem eh, versenyhátrányokhoz vezetnének ezek a dolgok. Tehát ezeket a dolgokat költség semlegesen kellene bevezetni a piacra. És amennyiben ilyen intézkedések vannak, akkor nem kellene halogatni azokat. A személyautók tekintetében az a különbség, és itt Langen úrnak igaza van, hogy azok az emberek, akik egy könnyű haszongépjárművet vesznek, nincsen választásuk. Ez a személyautóknál más. Hogyha egy iparosnak bizonyos dolgokat szállítania kell, akkor vennie kell egy olyan méretű járművet, amivel tud szállítani. Az autó jogalkotással ellentétben nem értem itt a magasabb büntetéseket. Szerintem ugyanúgy, mint a gépjár, személygépkocsik esetében ugyanolyan büntetési rendszer legyen. Szerintem akkor igenis új technológiákba fektetnek majd be a vállalatok. Ami a sebesség korlátozással összefügg, itt problémáink vannak. Hiszen tesztfázisban vagyunk. Hogyha törvényileg előírunk valamit, akkor garantálnunk kell azt is, hogy a sebesi korlátozás valahol azért jóváírásra kerül. El kellene gondolkoznunk ezen. És kellene kollégának nagyon hálás vagyok a Környezetvédelmi Bizottság részéről, hogy 120 kmh-s sebesi korlátozást szeretne bevezetni, azonban ezt nem lehet csak így hasunkra ütve elmondani, hanem ehhez számok kellenek. Ami azokra a járművekre vonatkozik, amelyek úgymond mesztelenül hagyják el a gyárat. Itt nem adhatnak garanciát a gyártók, és egyetértek itt Langen úrral, hogy a bizottságnak kell előkészítenie valamit, hogy ebben a speciális esetben mi legyen. Hiszen nem látom itt az összefüggést, és itt azért még utána justírozni kell. Most a hosszú távú cél tehát a 125 a rövid távú cél, ez elérhető, ez realisztikus, tehát az a 125 gram 2014-ig eh, rendben van, de a hosszú távú célhoz egy technológiaváltásra van szó. Egyet értek az előttem felszólalóval, hogy amíg ezt a 130 ötöt elérjük, az azért nem túl realisztikus. De 2020-ig van időnk. A személygépjárművek esetében is beírtuk, a jogszabályba ezt a határt. És szerintem, hogyha ebben az esetben megteszük, akkor jól tesszük. Tehát Langen úr ral itt az időpontokról és a különféle szakaszokról vitázunk, tehát hogy mely gépjárművek milyen határidőket kapjanak. Én a 2020-ig elérendő 135 grammot realistának tartom. Hogy, hogyha nem, akkor föladnánk az esélyünket hiszen a jövőben nem lehetünk jelen a világpiacon, amennyiben régi technológiájú gépjárműveket gyártunk. Tehát a büntetés az egyik kritikus pontom, a másik, hogy mit tegyünk a többfunkciós járművekkel, hiszen itt jogalkotásra van szükség, és ugyanúgy, mint a személyautó esetében a Cakkoni jelentésnél ambiciózusnak, de realisztikusnak is kell lennünk. És sajnos ezt a Langen jelentésben nem látom. Szerintem higítja a célokat a jelentés, és azt hiszem, hogy politikailag nem észszerű ez, de valószínűleg Langen úr ezt máshogy látja, hogyha tart majd egy védőbeszédet a jelentése mellett. Tehát szerintem, mint a cakkoni jelentés esetében, ugyanolyan ambíciózusnak kell lennünk itt is technológiai váltásról, technológiai ugrásról beszéltem 2020-ig. Új technológiára lesz szükségünk. Éppen ezért azok a gyártók, akik új technológiát terveznek, olyan jogszabályt szeretnének, amely technológia semleges, és dicsérjük meg azokat, akik újítanak. És azok meg is kaphatják a szuperhiteleket, azonban ezzel ne nyissunk meg kiskapukat, hogy megkerüljék a hatályos jogszabályokat. Azokat kell eh, jutalmaznunk, akik innovatív megoldásokat kitárolnak elénk. Odi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném támogatni Langen kollégám javaslatait, amelyek arról szólnak, hogy eh, legyünk óvatosak, ugyanis itt intézkedéseket hozunk, amelyek ugye már 2008 vége óta léteznek politikai szándék kapcsán, de ott van a kopenhágai konferencia, amely bebizonyította azt, hogy nem vagyunk egységesek, nincs konszenzus e területen. Szeretnénk természetesen egy ipari politikát fejleszteni, de az iparágazatokra különböző korlátokat terhelünk. Úgyhogy legyünk óvatosak, legalábbis az elkövetkezendő 10-15 évben. Ugye azt mondta valaki, hogy erős a gépjárműipar. Azért a számadatokkal is legyünk óvatosak. Bizonyos vállalatok ebben az ágazatban erő, erősek, de nem mindegyik. Úgyhogy legyünk óvatosak a szankciók terén is, hogy ne szankciókkal terheljük az ágazatokat, például a konstruktőröket ne e, szankcionáljuk, és mert tudjuk, hogy vannak olyanok, akik e, olyan országba exportálnak, ahol a szabályok nem ugyanazok, mint a mi országainkban tehát ezekkel a javaslatokkal egyet értek. Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság szeretne hozzászólni. Bitte. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Langen úrnak az állásfoglalás tervezetét, és köszönöm az árnyék jelentős tevőknek, akik hozzászóltak kicsit szélesebb kontextusban helyezném, kontextusban helyezném a helyzetet. Múlt október, októberben megállapodtak a tanácsban 2050-re 80-90%-kal csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Ez egy nagyon nagy ambíció, és a szakpolitikáknak ezt követniük kell. Mert teljesen világos, hogyha megnézzük az előrejelzéseket a közlekedés növekedik, növekszik, a teherszállítás pedig ezen belül még inkább, és egyre több széndiokszidot bocsát ki évente. Tehát, hogyha most nem cselekszünk, és most nem hozunk olyan szakpolitikai lépéseket, akkor az a jövőben a jövőben a közlekedés lesz felelős gyakorlatilag szinte minden széndiokszid kibocsátásért, ezért van szükség lépésekre. Ennyit szerettem volna szélesebb kontextusról elmondani. Hát hadd válaszolja két kérdésre, amelyek itt felmerültek többször is a hozzászólásokban. Az első a költségekre vonatkozik. Azok, akik megvizsgálták az hatástanulmányunkat, látják, hogy ez költség semleges. A 135 grammos cél a KKV-k nak előnyt jelent, mert a gépjármű életciklusán keresztül megtakarításokat érnek el az alacsonyabb üzemanyag szükséglet miatt. Tehát összességében javul a helyzetük, és ez világosan szerepel a hatástanulmányunkban. Tehát akik azt mondták, hogy ez drágább lesz a KKV-knak, azok nem olvasták el a mi elemzésünket. A második kérdés a szankciókra vonatkozik miért 120, eh, gram, 120 eh, euróban eh, szabályoztuk ezt? Miért? Azért, mert 95 euróban, ugyanazért, mint 95 euróban határoztuk meg a személy, személygépjárműveknél, tehát itt is hatástanulmányt végeztük, melyik az az összeg, ahol drágább a szankció, mint, a, mint az innováció. Ez pontosan ez az az összeg, ezért választottuk ezt. Aztán még felmerült a sebességkorlátozóknak a kérdése. Azt gondolom, hogy ez a javaslat szerepel is az MV eh, javaslatban. Ez jó és érdekes kérdés. Most nem arról beszélünk, hogy a tagállamok nemzeti nemzeti um, sebességkorlátozásokat vezessenek be, hanem nem nemzeti hatáskörökről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy magukat a műveket eleve jár, e, lássák el ilyen eszközökkel, ilyen gép, um, készülékekkel, és ez e, csökkenti a sebességet és csökkenti a széndiokszid kibocsátást. Aztán a több lépcsőben gyártott haszongépjárművek is többször is előfordultak. Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot a tanácsnak és az Európai Parlament titkárságának is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretnénk előrelépni a több lépcsőben gyártott haszongépjárművekkel kapcsolatban. A közlekedési bizottság már foglalkozik ezzel. Ezzel az Európai Bizottság már benyújtott, benyújtotta a javaslatát ezzel kapcsolatban. Az egyéb kérdésekkel kapcsolatban az Európai Bizottság kiáll a javaslatai mellett. Úgy gondoljuk, hogy a 175 gram az elő, ez menedzselhető, és a 135 gram is menedzselhető 2020-ig. Elég kemény célkitűzéshez, de megvalósítható. A technikai innovációkra lehet szükség természetesen. Ez az innovatív motor nagyon fontos. Hallottam a versenyképességről hozzászólásokat. Ódi úr beszélt arról, hogy nem szabad a versenyképességet csökkenteni. Szerintem ezzel pontosan a versenyképességet erősítsük, hiszen az európai ipart afelé irányítjuk, tereljük, hogy, hogy innovációval érje el ezeket a célkitűzéseket. Japánban vagy az Egyesült Államokban is nyilván be fognak vezetni ilyen célokat, most még nem, de ez már csak időkérdése. Úgyhogy 2016-ra 175 g és 2020-ra 135 g. A szuperhiteleknek a kérdése is felmerült, és ez egy fontos jelzés. A hibrid, illetve az elemes autók, alacsony széndiokszid kibocsátásúak, és ez előrelépést jelent. Tehát bátorítanunk kell közbeszerzéssel azt, hogy ezt a kihívást vállalják, hiszen ezek a típusú autók, ezeket a városokban fogják használni, például a posta, és ezért a zöld közbeszerzés például mm, profitálhat ebből. Összességében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a megjegyzéseiért, és azt gondolom, hogy ezzel a jogszabályjal az ipar, iparnak tervezési biztonságot adunk, és a bizottság kell a javaslata mellett. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Utalnék arra még a bizottság felé, hogy nemrégiben találkoztam egy anyaggal, amelyben szerepelt például a klímába, klíma területen, hogy jó-e az, hogyha mm, éllovasok vagyunk. Ez nem biztos azonban, hogy előnyökkel jár. Ezt állította ez az anyag, hogyha ez stimmel, akkor, akkor lehet, hogy végig kell gondolnunk az eddigi politikánkat. Langerónak adom meg a szót. A bizottság képviselőivel, kezden, képviselőivel kezdeném. Köszönöm, hogy utalt a 2050-es célokra, ugye 80-95%-kal szeretnék csökkenteni a széndiokszidot. Ez javaslat még ugye 2020-ra is nem világos javaslatok vannak az Európai Bizottsággal kapcsolatban, úgyhogy az aktuális szabályozásban nagyon sokat segít a 2050. Még akkor is, hogyha a Kopenhága 2015-ig javasolt volna, 2015-ig javasolt volna a 100%-os csökkentés, nem, ezt, ezt nem támogatták volna a kínaiak, mert más a kiinduló álláspontjuk. Meg kell néznünk, hogy nemzetközileg hogyan lehetünk versenyképesek, ezt nem lehet kizárni, nem lehet olyan alapvető javaslatokat, amelyek még 40 évig életben lép, lesznek, vagy nem lehet 40 évvel későbbi célokra koncentrálni a mostani jogalkotásnál. A zöld közbeszerzés az jó lenne, de ez még nem szerepel az Európai Bizottság programjában. Nem vártam azt, hogy az Európai Bizottság revideálja majd a javaslatait, de azért vegyék figyelembe azt, hogy a tanács és a parlament a jogszabályalkotó, és nem a bizottság. Tehát a bizottságnak jog, jog, jogszabály kezdeményezési javaslata van, és közösen kell döntenünk. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik támogatták azt az alapvető tendenciát, hogy óvatosnak kell lennünk, meg kell néznünk azt, hogy a célok elérhetőek-e, Mégpedig felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy miért um, halasztjuk el a hosszú távú célok megvalósítását 5 grammos lépcsőkre miért bontjuk le. Hát ez nehéz, de ez így van, az egész flottára vonatkozik. Ez, és hogyha 10 modellből áll mondjuk a flotta, és és ezt figyelembe kell venni a célok megvalósításánál. Én szerintem a 135 gram 2020-ra nem megvalósítható. Ezzel, még, ezzel kapcsolatban még vitatkozni fogunk. Harms asszony. Ő részt vett a francia elnöksége való tárgyalásokon. Ő az, ott azt mondta, hogy nem a Greenpeace-ről van szó, de három pontot felolvasott, amelyeket a Greenpeace tegnap 20 óra 52-kor javasolt nekem. Egyrészt arról szól ez, hogy 11 éves bevezetési időszak. 2018-al számoltunk, 2007 2018-ig. Nem tudom, hogy a kis haszonképjármű, könnyű haszonképjárművekkel kapcsolatban van-e már javaslat 2011-től talán. Hát van bejelentés, hát bejelentés lehet, de hát a bejelentések azok nem jogszabályok. Ugyanezt mondja a Greenpeace is Teljesen szó szerint olvasta ezt ön föl, ennyit szeretnék csak mondani. Három pontot, pontosan ezt a három pontot itt van előttem, mindjárt megmutatom önnek. Szó szerint ugyanazt javasolja, mint a Greenpeace. Hajlandó vagyok a párbeszédre, de az, az érveimet érvekkel kell érveimre érvekkel kell válaszolnia. Nos, tehát igen, ambiciózus célokat kell elérnünk, Kóta kollega, Ódi kolléga, e, az ECR Hol e, asszony. Köszönöm szépen, hogy nagyban támogatják a javaslatokat. Egy pont van itt, amiben szeretnék utalni arra, hogy különös tekintettel dízel gépjárművekről van szó itt a könnyű haszongépjárműveknél. Pont a dízel hatalmas nagy előrelépést ért el, és az a kérdés, hogy 100 kilométeren kevesebb, mint 6 literből ki lehet-e hozni egy kis transportert, kis árufuvarozót, hát ez kérdés, ugye, de hát ez az innováció lényege. Az autó az autó ágazat egy nagy nemzetközi kiállításon zöld ágazatnak mutatta be magát, hát ezt a mi politikánknak is köszönhetjük. Az önreguláció nem működik, ezért én úgy gondolom, hogy gyorsan kell reagálnia a jogszabályalkotásnak, és ez így lesz a könnyű haszongépjárműveknél. Meg fogunk próbálni kompromisszumos javaslatokat kidolgozni, amelyekkel a Környezetvédelmi Bizony is együtt folytat, együtt, és folytathatjuk a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, Hámszasszony. Ügyrendi pont. Egy kicsi irritál engem ez a hozzászólás, és irritál az, ahogy a kollégám beszélt. Nos, az Európai Bizottságnak mondom, a mi véleményünk szerint azok a széndiokszid csökkentéssel kapcsolatos célok hátterében olyan célok szerepelnek, amelyekről a tanács döntött, és az Európai Bizottság tehát ezt veszi alapul, az államos kormányfők Angela Merkel vezetésével 2007-ben megállapodtak bizonyos célokban ebben a hosszú távú célokban is, amelyeket Németország a G8-as, G8-as csúcstalálkozón aláírt Heiligendanban, ezzel kapcsolatban Kopenhága után sem változott semmi. És azt szeretném, hogyha olyan javaslatokkal állnák elő, amelyek Hédegárd asszony kompetenciájába tartoznak, és remélem, hogy ezekkel a javaslatokkal ugyanolyan tisztelettel bánnak, mint az ipar javaslataival. Kedves kollégák, mondja az elnök, ez természetesen nem ügyrendi hozzászólás volt, de mindegy, de rendben van. A politikai értékelés kérdése ez. Mindenkinek joga van a politikai célkitűzéseket, amelyeket valaha hoztunk, vagy hoztak, ezeket meg lehet kérdőjelezni. Lehet, hogy gyakran az a probléma, hogy a politika és mi is a hosszú távú politikai célokat határozunk meg, és aztán nem ellenőrizzük ezeket később, későbbiekben. Harms asszonyt szeretném megvédeni Langen úrral szemben. Azt hiszem, hogy teljesen jogos az, hogy akár nemzetközi szervezetek, vagy akár Greenpeace javaslatait is elmondhatja, és magáénak érezheti, és ezt nem lehet szemére vetni. És ez ugyanúgy joga a képviselőknek, más képviselőknek, és akár az autóipar egyesületeinek, vagy szervezeteinek a véleményeit is lehet képviselni. Azt hiszem, hogy ha ezt megtesszük, akkor ez jó kiinduló pontot jelent. Én tudom, miről beszélek, ezért mondtam el ezt. És ezzel lezárom a vitát. Lezárom a vitát, ha csak Lángen úr nem ragaszkodna hozzá, hogy hozzá szól. Teljesen elfogadom azt, hogy intézmények és eh, egyesületek érdekeit is lehet eh, képviselni, ezért csak azt mondtam, ezt csak azért vetettem föl, mert asszony ezt mondta, hogy a Greenpeace-hez semmi köze nincs a javaslatainak. Elnök, jó, köszönöm, ezt most nem sikerült tisztázni. Ezek után mindenki minden szervezetnek a kép- az érdekeit képviselheti, és ezt nem hányjuk a szemére. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és ami a határidőket illeti, azt kérte Werner Langen, hogy, hogy halasszuk el a módosítások bejutásának a határidejét. A titkárság ezt ellenőrizte. Ez nem olyan egyszerű. Mindenkinek azt mondtuk, hogy negyedikén, legkésőbb hatodikán be kell nyújtani, mert aztán szabadságra megyünk, stb. A titkárság próbálkozik. Persze tudom én ezt, hogy több időre van szükség ezért most nem határozzuk meg konkrétan ezt a javaslatot, várunk. Wir müssen es klären. Wenn es geht, wird es verschoben. Im anderen Aus Jó, a többi bizottságban megállapítottam azt, hogy a módosító javaslatok két hétig az asztalon feküdtek intézkedés nélkül, mert húsvéti szünet volt. És aztán a kollégákat olyannyira nyomás alá helyezték, és aztán semmi nem történt. Pontosan ez lesz itt is, mondja az elnök, de ezt nem tudjuk megváltoztatni.